Buenos días. Empezamos la, la sesión de la Comisión de Peticiones dando cuenta. Jó napot kívánok! Itt vagyunk a Petíciós Szakbizottság ülésén. Tegnap volt délután egy koordinátori ülés. Nos, hát először is a koordinátorok azt mondták, hogy a november végi napi rendünkre elfogadtak bizonyos témákat. Ami a véleményeket, illetve jelentéseket illeti, a, napi, a napenergiával kapcsolatos jelentés kapcsán úgy döntött a koordinátorok ülése, hogy erről fogunk készíteni egy rövid állásfoglalást, és aztán pedig az ITRE szakbizottság kért tőlünk egy véleménykészítést ebben a témában. Az elnök asszony kompromisszumait gyakorlatilag mind elfogadtuk, lezártunk egy sor petíciót a B listáról, és aztán ezeket majd publikáljuk. Ami a meghallgatásokat illeti, illetve az utazásokat, a koordinátorok februárba Svédországba kívánnak látogatni, és 2017 májusába Spanyolországba. Arról is döntés született, hogy 2017 második felében ismét a tarantói missziót napirendre tűzzük, amit el kellett halasztani, mert hát ez sajnos a részvétel hiánya miatt nem sikerült elutazni oda. Aztán itt van a Brexit témája, ott azt mondtuk, hogy a következő koordinátori ülésre fogjuk ezt halasztani, és a Brexittel kapcsolatos állásfoglalást is kialakítunk. 2017-re a koordinátorok úgy döntöttek, hogy javaslatokat fogadnak el, egészen november 17-ig lehet ezeket beterjeszteni. Eleonora Évi és a munkacsoport a gyermekjogokkal, a gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozik, és az ő munkacsoportja 2017 március előtt még beterjeszti a munkáját. Azután pedig egy parlamentközi ülést szeretnénk megvalósítani, amit majd a következő koordinátori ülésen fogunk elfogadni. Ezen kívül a 2017-es évben szeretnénk egy jelentést készíteni a fogyatékkal élők témájában. Ezt a fogyatékkal élők fóruma kérte, és sikerült abban is megállapodnunk, hogy az esélyegyenlőség férfiak és nők között szintén fontos téma, amelyben egyébként Péter Jár és a Nőügyi Szakbizottság vállalnak majd szerepet. Ennyit a koordinátorok üléséről, és most pedig következik azt mondják, ha jól hallom, hogy itt van a Kenti Egyetemtől egy kis csoport, akik majd egy meghallgatást fognak szervezni a tanulmányaik keretében. Szimulálnak egy parlamenti helyzetet. Azután pedig következik a petíciók sora. Itt van a 1205-ös, amelynek a témája a szlovák államvasutak modernizációja és Liptovski Mikulás térségében különös tekintettel. A petíció beterjesztője anonim kívánt maradni, éppen ezért most megadjuk a szót Ritának, illetve az, annak az európai parlamenti képviselőnek, aki a petíció beterjesztőjének nevében fog felszólalni. azt még be se állítottam. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném megköszönni a PETI szakbizottság hajlandóságát, hogy ezzel a petícióval foglalkozni kíván. 2015-ben volt egy olyan petíció, amelynek a lényege az volt, hogy Liptovski Mikulás önkormányzatához érkezett egy petíció. Itt egy új híd építése ellen kívántunk fellépni, ezt nem is vette figyelembe semmilyen módon az önkormányzat, éppen ezért a petíció beterjesztői most az Európai Parlamenthez fordulnak. Az északi területeken Szlovákiában van egy vasúti beruházási terv, amely nagyon jó vasúti modernizációs projekt, biztos, hogy sokat fognak belőle profitálni az emberek, de mint ahogyan ez már a múltban is többször problémát jelentett, a város feltételeket támasztott a finanszírozás tekintetében, ugyanis ez a város úgy gondolja, hogy ez a projekt egy arra mutató lehetőség, hogy valamit ingyen építsenek. Most ezzel kapcsolatban el kéne magyarázni egy-két dolgot. Biztosan látják itt ezt a térképet, itt van Litovszki Mikulás, ez egyébként Szlovákia északi részében található a Tátra térségében. Látszik, hogy a várost ketté választja egy kis folyó. Az északi terület az, ahol az összes infrastruktúra található. A déli területen összesen egyetlen egy szupermarket van, illetve egy, egy roma telep. Ezt el akarják innen költöztetni. Egyébként pedig a városközpontban azt tervezik, hogy az egész vasúti közlekedést a déli területre irányítsák majd át. Nos, ehhez arra van szükség, hogy egy hídat építsenek. Egyébként van már két híd, a zöld pöttyös és a zöld vonal jelzi ezeket, és ezek tökéletesen kielégítik a városi közlekedési igényeket. Ettől függetlenül a város szeretne a kettő között egy harmadik hidat is építeni. Ez a bekarikázott rész, és nagyon tartunk attól, hogy azok, akik a közelben laknak, negatív hatással kell majd számoljanak a projekt kapcsán. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy megalapozottak az ezzel kapcsolatos aggályok. És azt is megállapíthatjuk, hogy ennek semmi köze az új vasúti beruházáshoz. Ez egyszerűen csak egy olyan infrastruktúrális beruházás, amit a város kívánt megvalósítani, és most ráfogják a vasúti ö, infrastruktúrális beruházásra. Egyébként van itt egy kerékpáros út is, amelyet 2014-ben építettek lengyel-szlovák projektként. Ezt ö, nemrég építették meg, és most ö, el akarják, fel akarják számolni. Mi azt várjuk, hogy a petíciós szakbizottság azt mondja, hogy privát cégek is részt vesznek az építkezésben. Mindenesetre a petíció szakbizottsága, a petíció beterjesztője erre nem tér ki, hogy milyen korrupciós aggályok fogalmazódtak meg. Nos itt a legfontosabb az lenne, hogy minél hamarabb megfelelő információkat tudjunk biztosítani. Itt szeretnénk elérni azt, hogy a híd építések kapcsán legalább 10 decibellel növekedne a zajterhelés, ezt meg akarjuk akadályozni, az embereket szeretnénk megvédeni, és különböző öm, akusztikai védelmi berendezéseket építenének be. Mi úgy gondoljuk, hogy zaj szennyezés szempontból is tanulmányt kellene készítetni. Röviden, ez a hídépítés szerintünk nem indokolt beruházás, és úgy gondoljuk, hogy a városok ezt feltételként támasztják a, a nagyobb beruházási projektek kapcsán, azért, mert úgy látják, hogy most ehhez van, erre van egy lehetőségük, és ilyen módon visszaélésekre is sor kerülhet. Én azt szeretném javasolni, hogy az Európai Parlament tovább monitorozza az olyan jogszabályokat, amelyek a vasútépítési modernizációs programokra vonatkoznak, és aztán szeretném kérni azt, hogy a Transzakbizottság is mondja el véleményét azzal kapcsolatban, hogy vannak-e máshol is ilyen kiprovokált beruházások, és nagyon fontos lenne ennek a projektnek a környezetvédelmi szempontjaira is kitérni. Amint az Európai Bizottság meghozta a, tehát azokat a dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta, amelyek révén ezt igazolni tudjuk, fontos lenne tisztázni azt is, hogy mi volt az oka a késéseknek a beruházás megvalósulása terén. Tehát szeretnénk, hogyha a monitorozás valósulna meg az ilyen és más hasonló esetekben is, mert el szeretnénk kerülni azt, hogy olyan projekteket finanszírozzanak, amelyeknek a célja nem ö, esik egybe a pályázatban megfogalmazottakkal. Meg kellene vizsgálni tehát azt, hogy ennek a hídnak az építése hogyan hatna környezetvédelmi és életviteli szempontból. Köszönöm szépen. Most Árosz Lapisztrász következik a bizottságtól. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy szót kapok. Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a petícióról szó van, hiszen ezek a dolgok segítenek nekünk, hiszen az Európai Bizottság felelős az európai alapok kezeléséért a közlekedés területén is. Annak érdekében, hogy a projektek minőségét garantáljuk, és hogy a pénz értéke is kidomboruljon. Tehát ez az első pontom. és ezt a témát már felvetettük a megfelelő szlovák hatóságoknak bizonyos megbeszéléseken, és a jövőben is ezt tesszük. És az infrastruktúra projektek előkészítése nagyon lényeges, hiszen hosszú távú dolgokról van szó. hiszen a releváns információk beszerzése nagyon lényeges. És erre utalnék a petíció kapcsán is. Tehát amikor megvan az összes szükséges információ, akkor természetesen ezeket alaposan megvizsgáljuk, és biztosíthatjuk önöket, hogy megfelelő figyelmet fordítunk Tehát a híd modernizációs projektje nagyon lényeges itt az egész vasúti összekötetés tekintetében. A vasút a tenté folyosók természetesen európai prioritás képviselnek. És ezt a hidat nem lehet csupán európai alapokból finanszírozni. És eh, nagyon nagy figyelemmel kísérjük majd a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most következnek a képviselők. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit össze vagyok zavarva, de rendben. Azt mondta, hogy a város szeretné felépíteni ezt a hidat. Említette hogy az európai alapokkal itt visszaélnek, és azt is említette, hogy készült egy hatástanulmányt, és természetesen itt a zajszennyezést is figyelembe kell venni. Az Európai Bizottság is megnézheti ezt, de mivel a bizottság ezen a projekten dolgozik, ez egy hosszú távú befektetés, nyilvánvaló, hogy figyelnünk kell. Nyitva hagyjuk a petíciót, és figyelemmel kísérjük a további fejleményeket. Máriás úr. Köszönöm szépen. Egy olyan eset van előttünk, amely a szakbizottságunk témájába vág. Ezt azért is szeretném elmondani, mert itt vannak a vendégeink, a hallgatók, akik figyelnek. És jó lenne utalni arra, hogy ez az egész dolog az Európai Unió kompetenciája. Interferencia van a mikrofonokkal egy kicsit. Tehát köszönjük a petíciót benyújtóknak, hogy említi a dolgot, és nagyon fontos az, hogy a kérelmező neve ne legyen nyilvános. És Zulik úrnak éppen ezért köszönjük, hogy képviseli a kérvényezőt. Marias úr esetleg megváltoztathatja a mikrofonját, mert nagyon zavar, mondja a tolmács. Esetleg megnézhetjük, hogy itt az európai jogot megsértették-e, és hogyha ez kiderül, akkor konkrétan lépni kell. Szerintem ez nagyon fontos. Utalnunk kell arra, hogyha nem tartják be a jogszabályokat, akkor a bizottságnak igenis lépnie kell. Tehát most még valami szólnék a témához. A kollégák is említették, többször is hallottuk ezt. Tehát nézzük meg a kihatásokat. akkor egy másik mikrofont, köszönöm szépen. Kezdjem előről? Well, uh, I can uh, continue, but not in German. Akkor folytatom, de nem németül. Tehát akkor a következőt mondtam. Lényeges, hogy ez a tematika maradjon, és az ECR tekintetében az az álláspontunk, hogy maradjon nyitva, a petíció maradjon kapcsolatban a kérelmezővel, Zulik úrral, aki képviseli a kérelmezőt, és nagyon fontos az, hogy a bizottság folytassa a vizsgálatot, és utána pedig megnézzük, hogy hogyan megy tovább a dolog. És ezen az alapon folytathatjuk, és a petíciót tehát hagyjuk nyitva. Köszönöm. Bien. Eh, Nagyon jó, akkor a következőket javaslom. Nem adom meg újra a szót a petíció beterjesztőjének hosszú időre, de azért röviden szóljon hozzá. Kedves kollégák! A kollégákra szeretnék kitérni, akik hozzá ö, szóltak. Még egyszer arra utalnék, hogy ö, mit jelent az, hogy ö, ebben az esetben egy ingyen hídépítésről van gyakorlatilag szó. Itt tulajdonképpen azt mondják, hogy a legfontosabb ennek a hídnak az építése szempontjából az, hogy ezen keresztül lehet a, modernizált, a vasút modernizációt megvalósítani. Én ezzel nem értek egyet, ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz. A, az önkormányzat egész egyszerűen szeretne egy hidat építeni, de ennek semmi köze a vasút modernizációs projekthez, és ezt ingyen szeretnék megtenni EU-s pénzből. Ismerem egyébként a petíció beterjesztőit, és többször, többször ellátogattam a helyszínre is, meg vagyok győződve arról, hogy ezeket az embereket érdemes segítenünk, mert tényleg nincs szükség ennek a hídnak a megépítésére, és több ezer ember életminőségét fogják ezen kívül, ezen keresztül rosszabb helyzetbe. Tehát nehezebb helyzetbe fogják őket hozni. Köszönöm szépen. A következő a javaslatom. Hogy gond, mit gondol erről? tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg a szlovák hatóságok nem adnak írásos választ arra, hogy van-e köze ennek a hídépítésnek az európai alapokhoz, és indokolható-e. 2020-ig meg kéne valósuljon a híd, megnézzük, hogy ebből a szempontból ez hogy néz ki. Az MV és a Transzakbizottságoktól is véleményt kérünk ebben a témában, és megvárjuk a szlovák hatóságok által elküldött választ is. Ez így megfelelő? Köszönöm szépen. Akkor tovább léphetünk. Következő petíció. 35 per 2015-ös. Ez egy olasz petíció Szardínia szigetével kapcsolatos a témában megadom a szót a petíció beterjesztőjének. Nem, mert nincs itt. Akkor mégsem, akkor Magdaléna Bruna kapja meg a szót az Európai Bizottságtól. Good morning. Um... Jó napot kívánok! a petíció benyújtója által benyújtott információból nem tűnik ki, hogy a Natura 2000-es terület tervéből hogy tűnik ki, hogy ez a bizonyos macska kolónia valamilyen kárt szenved az építkezések miatt, és a a környezeti tanulmányt nem, te, nem végezték el teljes mértékben, pontosan azért, mert nem úgy gondolták, hogy bármiféle jelentős környezeti hatása lesz majd ennek a projektnek, és a bizottság azt sem látja, hogy emberi egészségre, hogy az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatásokat ne vették volna figyelembe az eljárás kialakítás alatt tehát a azt tudom elmondani, hogy az adott irányelv azt követeli meg, hogy a tervezeteket a nyilvánosság elé tárják, még a tervezetek elfogadása előtt annak érdekében, hogy a nyilvánosság ezt meg tudja tekinteni. De azt nem mondja ki az irányelv, hogy milyen módon kell a tájékoztatást és a konzultációt végrehajtani, illetve hogy milyen eljárások kellenek, e, e, eljárásokat kell lefolytatni. A tulajdonjoggal kapcsolatos 17-es cikk csak a, csak a közérdekkel indokolható kivételeket sorol fel az ilyen esetekben, és arra gondolunk, hogy a, a legutóbbi menedzsment terv, amely amely megszületett, ez pontosan törölte azt a részét a projektnek, amely esetleg fenyegette volna ennek a macska kolóniának a felmaradását. Ezért úgy véli a bizottság, hogy ez így, így tekinthető, és az Európai Bizottság ennek a konkrét résznek a, megfe- a megvalósítására ért nem is felelős különben. ¿Algún miembro del Parlamento quiere intervenir? No? Képviselők közül szeretne valaki hozzászólni ehhez a témához? Eh, eh, Úgy gondolom, hogy a bizottság nyilatkozata megfelelő volt, elégséges volt, éppen ezért azt javasolnám, hogy zárjuk le a petíciót, csak arra figyelmeztetnék, hogy eh, egy eljárásunk van, Pillanatnyilag én azt mondom, hogy az véleményem szerint az információk nem elégségesek, vagy nyitva hagyjuk a petit. Tehát én azt javaslom, hogy zárjuk le. És informáljuk a kérelmezőt. Pues de acuerdo con la información de la petición y las intervenciones cerraríamos. Rendben. Akkor bezárjuk a petíciót, és hogyha kapunk új információt, akkor a Péter által javasolt eljárás útján járunk el. Következő petíció 50 per 215. Egy stratégiai környezeti értékelés hiányáról szól. A az olasz Oristano önkormányzat Torre Grande területén. Itt és ismét csak Magdalena Bruna kapja meg azt ott a bizottságtól, mert a petíció benyújtója most sincs itt. Igen, azt mondják, hogy kicsit lassabban beszéljek, akkor ezt így fogunk tenni. Tehát. Eh, igen, elnézést kérek, a ö, tolmácsok azt kérték, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Hogyha ilyen gyorsan olvassa fel a mondandóját, akkor nehéz tolmácsolni. Köszönöm. Tehát egy korábbi ipari területről van szó, és a petíció benyújtója által adott információból a talajtisztítási tevékenységek megfelelnek az olasz jogszabályok követelményeinek, és az pedig, hogy a stratégiai környezeti értékelésről szóló irányelvet megsértették-e, erről azt tudjuk mondani, hogy a, ha a földhasználatra vonatkozó tervek egy nagyon kicsi, területre vonatkoznak, és ezeknek a területeknek a, ezeknek a terveknek a megváltoztatása csak akkor szükséges törvény szerint, hogyha valószínű, hogy jelentős környezeti hatással fognak járni az adott területre. Mivel a, ple, a, a szóban forgó terület, illetve terv módosítása egy lakóterületre vonatkozik, amelyet egy korábban ipari területnek használt földterületen fognak el kialakítani. Az információból nem derül ki, hogy milyen módon hatott volna ez a módosítás jelentős mértékben károsan a környezetre. És miért követelt volna meg egy stratégiai ö, környezeti elemzést. Továbbá a bizottság azt sem látja megalapozottnak, hogy a helyi hatóságok, felelős hatóságok egyelőre ö, ö, nem gondoskodtak arról, hogy az adott irányelvet teljes mértékben megvalósítsák ezen a területen. A felelős hatóság azért, hogy a az Európai Uniós jogszabályokat átültessék az országos, illetve a nemzeti jogszabályokba. Azért is felel, hogy ha nem megfelelően alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, akkor az annak megfelelően szankcióval járjanak el. Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni? Péter. Véleményem szerint eléggé nyilvánvaló a helyzet, ugyanúgy, mint az előző petíciónál. Kisebb változásokról van szó, itt egy természetvédelmi területen, és a helyi hatóságok dolga, hogy megállapítsák, hogy mi van, neki kell a, vizsgálatot le folytatni. A bizottság azt mondja, hogy nincsen arra bizonyíték, hogy a hatályos európai jogot megsértették volna, de én azt javasolnám, hogy zárjuk le a petíciót. És hogyha abban a helyzetben vagyunk, akkor nyissuk meg megint, de most pillanatnyilag szerintem annak lenne értelme, ha lezárnánk. Szerintem ez így elfogadható, és amennyiben több információt kapunk, akkor tovább fogunk lépni. Következő petíció 11 per 99 per 2011 amelyet egy spanyol ember terjesztett be 11 társával. A külföldön élő spanyolok szavazati jogáról van szó, Gabriel de la Cruz javasolta ezt, tehát külföldön élő spanyol személyek szavazati joga és az ehhez kapcsolódó nehézségek a téma. Maria de las Nieves és Gabriel Cruz következnek. Kérem, hogy röviden tegyék ezt meg, Maria las Nieves. Micro. Micro, please. Can you listen me now? Yes. Okay. Uh, first of all, thank you very Köszönöm szépen a szót először is, köszönöm, hogy meghívtak ide minket. Amikor megírtam ezt a petíciót, úgy éreztem, hogy semmiféle demokratikus eljárás nem működik körülöttem, mert ö, ö, megtagadták nekem a szavati, jo, szavazati jogot. Ö, E, Finországba költöztem 7 évvel ezelőtt, és e, a, egy egyetemen kezdtem el dolgozni. A finn állam fizette a, e, a fizetésemet, és 2010-ben a spanyol politikusok egy olyan szavazati jogi reformot fogadtak el, amely egy ilyen bürokratikus módszert vezet be, és véleményem szerint ez gyakorlatilag lehetetlené, de legalábbis nagyon nehézé teszi a szavazati jog gyakorlását. És ez az európai választások után került az asztalra. ez szerint a módszer szerint az embernek szavazati jogot kell igényelni, és otthon meg kell várni, mire meghívják, elküldik neki a meghívót és a formanyomtatványt, azt ki kell tölteni, vissza kell küldeni. Aztán, amikor elérkezik a választás ideje, akkor nagyon későn kapja meg az ember a szavazókártyáját, mert mindig megtámadják a jelölteket, úgyhogy gyakorlatilag alig kapja meg az ember időben, és amikor az ember megkapja, kész, készkez kapja a szavazókártyát, akkor a nagykövetségen szavazhat. De amióta 2010-ben én igényeltem a szavazati jogot, azóta nem tudok szavazni, mert valamelyik része az eljárásnak mindig félremegy. Ahányszor ahányszor a toledói képviseletet felkeresem, mindig azt elmondja, elmagyarázzák, hogy nem megy, és nem tudok panaszt tenni sem, illetve csak postán tudok panaszt tenni. Úgyhogy mindezek után én kicsit kutattam, és hát látom, hogy két millió spanyol él külföldön, és amióta ezt a jogszabályt elfogadták, azóta én úgy gondolom, hogy a, 32% helyett gyakorlatilag 5% alá esett ezek között, e között, a két millió ember között a szavazásban való részvétel panaszkodnak az emberek arra, hogy bürokratikus, komplex a rendszer, nincs megfelelő, nincs megfelelő információ. Állítólag ezt egyébként azért vezették be, hogy a Dél-Amerikában elkövetendő, esetleg elkövetendő csalásokat megelőzzék. Na de én Európában emiatt elveszítem a szavazati jogomat. Nagyon fontos számomra, hogy az európai parlamenti választásokban is részt vehessek, hiszen nekem én gyakorlatilag ebben a kontextusban élem az életemet. A szüleim Spanyolországban élnek, nyugdíjasak, lehet, hogy vissza fogok költözni Spanyolországba, majd meglátom, de minden esetre az európai választások számomra rendkívül fontosak, szeretnék európai keretben képes lenni, szavazni. Az, hogy Helsinkiben az önkormányzati választásokban is részt vehetek, az rendben van, és ennek nagyon örülök, de ez az európai kontextus is fontos számomra. És ez a, az új módszer, amely a Dél-Amerikában esetlegesen elkövetendő ö, szavazati csalásokat próbálja megelőzni, ez rám is kihatással van volt egyszer egy olyan dolog akkor, hogy két már halott ember nevében is próbáltak szavazni, és ezt próbáltak megelőzni ezzel a törvénymódosítással. De az a baj, hogy a spanyol hatóságoknak nincs a megfelelő listájuk arról, hogy gyakorlatilag kinek van szavazati joga. És a spanyol hatóságok ezért igazából a saját adatbázisaikat kellene, hogy jobban kezeljék, ahelyett, hogy megnehezítik a szavazat, szavazást ezzel az új módszerrel. Ezt a bürokratikus módszert korábban is kipróbálták helyhatósági választásoknál Spanyolországban 2008-ban, és akkor ez olyan kihatással járt, hogy a részvétel 31%-ról 26%-ra esett le. És ez nem meglepő, hogyha megnézzük, hogy mennyire nem működött a rendszer. Ezek után a választási bizottság kijelentette, hogy ennek a módszernek a használata ö, akadályozhatja az embereket a szavazatjoguk gyakorlásában. Tehát mikor a 2010-es rendszert bevezették, akkor ezt már gyakorlatilag tudták. És így is lett, 32%-ról 5%-ra esett a külföldön élő szavazók szavazási részvétele, és évről évre ugyanezt tapasztaltuk. És én Európai Uniós állampolgár vagyok, valahogy Finországban dolgozván, a finn egyetemistákat oktatván, én gyakorlatilag európai az európai hozzáadott értéket képviselem, és európai kontextusban dolgozom és élek. Az Európai Unión belül ez egy olyan jogszabály, aminek meg kellene felelni, és én úgy gondolom, hogy garanciát kellene nekem is, és a többi kétmillió spanyol állampolgárnak is biztosítani arra, hogy szavazhassunk. Nem tudom, hogy Európában hányan vagyunk, de a két millió spanyol legnagyobb része Európában van, és én úgy gondolom, hogy ezt, ebben az ügyben valamit tenni kéne, módosítani kéne a jogszabályt, mert a spanyol hatóságok ezt, ezeket a problémákat figyelmen kívül hagyták, semmisnek tekintették már hosszú évek óta. A politikai felelősségeket nem akarom itt behozni, de hogyha elgondoljuk, hogy mit szeretett volna megoldani a, tör, a törvénymódosítás, és aztán, hogy mit sikerült megoldani, illetve mit, mit okozott ehelyett, hát azt látjuk, hogy egészen más következményei lettek, mint amit szerettek volna. 2008-ban azt látták, hogy 0,45 százalékát a szak kiküldött szavazólapoknak például azért küldték vissza a spanyol hatóságoknak, mert kiderült, hogy akiknek elküldték, már elhaláloztak. Úgyhogy tényleg javítani kell itt valamit, mert ez nem csak egy helyi jellegű probléma, és nem csak a, egyébként nem csak a külföldön élők problémája, hanem a helyieké is. Köszönöm szépen. Bocsánat, nem tudtam figyelni az időt és a másik petíciós is szeretne szólni? Igen, köszönöm szépen, én is nagyon gyorsan annyit szeretnék mondani, hogy amióta ezt a jogszabályt bevezették, azóta a, meg is szegik rendszeresen, és ezért nem részesülünk egyenlő elbánásban a törvény előtt, a szavazati jogot illetően. Nem tudom, hogy ember, európai kompetencia-e, de hogyha a spanyol állam nem védi meg a saját állampolgárainak a jogait, azok, akik külföldön élnek és megtartották a spanyol állampolgárságukat, problémába ütköznek, és ugye akkor egy magasabb szinten kell panaszt tennünk a munkaügyi jogszabályokkal kapcsolatban is sikeresen tettek panaszt többen, és ez aztán egy állásfoglalás indítványban is kicsúcsosodott az Európai Parlamentben, és ezért reméljük azt, hogy talán ebben az ügyben is sikeresen fordulunk az Európai Parlamenthez. Köszönöm szépen, a bizottság kapja meg ismét a szót. Thank you very much and good morning. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy a bizottság rendkívül fontosnak tartja azt, hogy az állampolgárok részt vehessenek a választásokban, joguk van, hogy, jog, hogy gyakorolhassák a szavazáshoz való demokratikus jogaikat. Ugyanakkor a kompetenciánk nem terjed ki arra, hogy a választási ügyekbe beleszóljunk a tagállamokban. A, az Európai Parlamenttel kapcsolatos választások, illetve az önkormányzati választások ö, ö, természetesen érintenek minket is, de a nemzeti szintű választásokban nem szólhatunk bele. A szavazati joggal kapcsolatban az Európai Parlament parlamenti képviselők megválasztásánál vannak garanciák, és er, erre vonatkozólag vannak is jogszabályok, de ez, ennek a megszervezésében is, de, de az, az általános nem, nemzeti szintű választások megszervezésében a tagállamoké a teljes kompetencia, ebben Európai Uniós jogszabály nem játszik szerepet. Ugyanakkor van egy új jogszabály, parlamenti választásokról szóló jogszabály, amely éppen most van tárgyalás alatt a tanácsban és a parlamentben is. Hogyha ezt majd elfogadják, remélhetőleg lehetséges lesz az, hogy megjavul az európai választásokban való részvétel megjavulnak a részvétel körülményei, és nem lesz annyi akadály a, az állampolgárok előtt, mint eddig volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A képviselőknek adom meg a szót. Beatrice először a szó. Köszönöm szépen a petíciók benyújtóinak, nem csak azt, hogy eljöttek, hanem azt, hogy ennyire átfogó, pontos magyarázatot adtak a problémára. Szeretném azzal kezdeni, hogyha kollégáim is helyet foglalnának és ide figyelnének, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy ez tulajdonképpen miről is szól. Voto rogádo a kifejezés, amely azt jelenti, hogy igényelni, kérvény, hogy kérni kell, igényelni kell a szavaza, szavazás lehetőségét. Tehát um, ha az ember elhagyta Spanyolországot, akkor gyakorlatilag kérvényeznie kell azt, hogy szavazhasson annak ellenére, hogy nem ott lakik. És rendkívül nagy a bürokratikus bonyol, bonyodalom ezek körül, és ez 2010 óta így folyik. A petíció benyújtója nagyon helyesen mondta, hogy egyelőre semmiféle pozitív hatással nem járt ez a törvénymódosítás. A, az emberek rendkívül sok korlátba ütköznek a szavazati jogok gyakorlása terén, és ezért a külföldön élők szavazatban való résztvételének aránya egyre csökken. Azt is szeretném elmondani, hogy a bizottság helyesen mondja, hogy a tagállamok kizárólagos kompetenciája az, hogy a szavazások, választások körüli szabályokat meghatározzák, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak felelősségre kéne vonnunk Spanyolországot, még akkor is, hogyha nem európai kompetencia alá esik ez a kérdés. Az európai jogalkotás szerint, és a spanyol jogalkotás szerint is kell, hogy legyen joguk a külföldre költözött állampolgároknak a választásokban való részvételre, és meg kell jellene jegyeznünk a spanyol hatóságok felé, hogy ez a törvénymódosítás káros hatással volt a szavazásban, a választásokban való részvételre nézve. Annyi akadály ütközik az állampolgár, annyi akadályba ütközik az állampolgár, hogy képtelen gyakorolni a szavazati jogát, nem kapja meg időben a szavazókártyát, nem tud részt venni. Nagyon frusztráló dolog ez. Ebben a mai rohanó világban, ebben a, te ezek mellett a technikai lehetőségek mellett, különösen az Európai Unióban meg kellene, hogy valósuljanak a határon átnyúló lehetőségek. Egy csomó dolgot még mindig analóg módon szerveznek, pedig azért ennek lehetnének más módjai is. A 2008-as választások alatt, illetve a, decem, a 2015 decemberi választásoknál azt tapasztaltuk, hogy rendkívüli módon csökkent azoknak a Spanyolországon kívül élő állampolgároknak a száma, akik részt vettek a választásokon, negyedére zuhan gyakorlatilag ez az arány. És ez olyan időkben történik, amikor a Spanyolországból külföldre költöző állampolgárok száma egyre emelkedik. Két millióról beszélt a kérvényező, de gyakorlatilag ez a szám már két millió 600 ezer és nincsenek arra vonatkozóan harmonizált rendelkezések, hogy az külföldön élő Európai Uniós állampolgárok választási jogát, szavazati jogát hogy kell menedzselni. Ez már pedig nagyon sokszor jogsértéshez vezet, illetve a szavazati jog, választási jog gyakorlásának megakadályozásához vezet. Tavaly az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el amely felszólít arra, hogy internetes, illetve elektronikus módszereket is vezessenek be a szavazások során, annak érdekében, hogy egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen minden választópolgár, legalább az európai parlamenti választásoknál. De mivel hogy az Európai Unión belül a mozgás szabadsága érvényes, ez gyakran megakadályozza a külföldön élőket abban, hogy gyakorolhassák a szavazati jogaikat, anélkül, hogy rengeteg akadályt le kéne küzd, küzd, küzdeniük minden esetre lehetővé kell tennünk az állampolgárok számára, hogy ebben a demokratikus folyamatban részt vegyenek, és ezért úgy gondolom, hogy a spanyol hatóságoknak levelet kéne küldenünk, ki kéne fejeznünk az aggodalmunkat emiatt, és fel kellene szólítanunk őket arra, hogy a külföldön élő spanyol állampolgárok számára garantálják a választásokban való részvétel jogát, úgy, ahogy ezt az Európai Parlament állásfoglalása is megköveteli és szeretném, hogyha a szakbizottságunk a bizottságot is felszólítanára, hogy újra, újfent forduljon a tagállamokhoz, és ellenőrizze, hogy a legutóbbi ilyen témájú felszólítás óta történtek-e előrelépések, hogy Spanyolországban konkrétan megtették-e azt, amit a követelmények szerint meg kell, hogy tegyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Jó reggelt szeretném megköszönni, hogy a kérvényző bemutatta ezt a petíciót, és szeretném megköszönni a szervezet munkáját. Tehát nagyon sok információt kaptunk, nagyon sok kérvény foglalkozik az európai polgárok választójogával. Tehát most speciálisan Spanyolországban vizsgáljuk a kérdést. És a szabadati joga igazából egy ellopott választási jog, hiszen óriási akadályfutásról van szó, soha nincs vége, és a vége pedig az, hogy a spanyolok több mint 9 százalék, 90 százalék, akik külföldön élnek, nem tudnak szavazni, még akkor is, hogyha szeretnének szavazni, és megpróbálják. Fernández Díaz volt minisztert idézen, aki tematizálta ezt a kérdést, és foglalkozott vele konkrétan, hogy nagyon nehéz külföldön szavazni, ha külföldön élnek a spanyol állampolgárok. Tehát igazából manipuláció van, választási manipulációról is beszélhetünk. Kettő millió spanyol él. Külföldön kettő millió szavazat vész el, mert nem tudnak megfelelően szavazni. Hát lehet, hogy ez bizonyos kormányoknak érdeke. Ö, mindenképpen nyilvánvaló, hogy egy gyors reformra van szükségünk, hogy legyen megfelelő szavazati joga azoknak is, akik külföldön élnek. És egy minimális követelmény ez, hogy meglegyen Európában mindenkinek a szavazati joga a tagállamok kompetenciája ez a dolog, nem a bizottságé, de a tízes cikk hármas bekezdésében olvashatjuk, hogy minden eh, polgárnak joga van az Európai Unió demokratikus életében aktívan részt venni. Tehát eh, igazából ez, ez az a dolog, ez az a válaszoljuk, ami a legközelebb áll a polgárokhoz. És azt látjuk, hogy bizonyos tagállamok, mint például Spanyolország, nem tartja tiszteletben ezt a jogot. És eh, eléggé gyakran látjuk a szavazati jog megsértését. Ismétlem, hogy 2 millió spanyolról van szó, akik nem élhetnek szavazati jogukkal. Ez pedig egy eléggé nyilvánvaló jogsértés, a mobilitás alapelvét is megsérti, ami az Európai Unió egyik alappillére. Tehát itt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19-es cikkét is idézhetném, amely úgy szintén sérül, mi azt kívánnánk, hogy ez a petíció maradjon nyitva. Egyetértünk azzal, hogy írjunk a spanyol kormánynak egy levelet, szólítsuk fel, és javasolnék egy kezdeményezést is. Ez pedig az, hogy tartsunk egy együttes ülést a nemzeti parlamentek képviselőivel, hogy megismerjük, hogy a különféle tagállamokban milyen nézetek vannak ebben a tekintetben. Én szeretném, hogyha az AFKO egy állásfoglalást hozna, ugyanúgy, mint a saját petíciós szakbizottságunk. Hiszen itt nyilvánvaló diszkriminációról van szó, nem ez az első petíció, és valószínűleg nem ez az utolsó, amely a szabadati jog megsértésével foglalkozik. Mi mindenképpen kifejezésre juttatjuk, hogy támogatjuk a kérelmezőt, és nyitva hagyjuk a petíciót. A koordinátorok legközelebbi ülésén pedig konkrétumokról is beszélhetünk. Valéro képviselő. Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Igazából már mindent elmondtak itt, röviden szólnék hozzá. A családomban én vagyok az egyetlen, akinek eh, választójoga van, a gyerekeimnek megvan a választójoga, de nem élhetnek vele. Tehát hiába külföldön élnek, nem élhetnek a választójogukkal. És ez eh, nem a választási törvény módosítása óta van így. Igazából minden dokumentum rendben van, és eh, sohasem lehetett így szavazni. Igen, új jogszabályok, új jogalkotás, lehet, hogy megfelelő időben jön majd meg a dokumentum, de ennek az eredménye maximum annyi lehet, hogy hát, talán, esetleg, mindig itt tartunk. Az utolsó napokban szeret mindenki regisztrálni az interneten. Hogyha választani szeretne, hogyha szeretne élni ezzel a demokratikus jogával. Tehát itt valaminek változnia kell. Ez nem lehet, hogy ilyen sok spanyol külföldön ne tudjon szavazni. És a válasz meg az, hogy hát ez mindig így volt. Amikor a gyermekeim apja megpróbált szavazni, gyakran megpróbálta szav- élni ezzel a jogával, és a választás után egy héttel érkeztek meg a dokumentumok. Tehát ez a probléma nagyon régi probléma. Dráma. Be kell fejezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a reform igazából nincs már meg, ami azt jelenti, hogy ez csak egy homlokzat, tehát nincs mögötte tartalom, egy üres fal. Tehát ez a Boto Rogádót igenis pellengérre kell állítanunk arról van szó, hogy meg kell reformálni a választási rendszert. Ahogy most működik, az semmi esetre sem elégséges. És természetesen vannak lehetőségek, van lehetőség arra is, hogy választási kampányt folytassunk külföldön, arra viszont nincs lehetőség, hogy szavazzunk. Mert bürok, bürokratikus akadályok vannak előttünk. A dolog hátterében annak kellene lennie, hogy a demokratikus jogokat mindenhol biztosítani kell. Tehát eh, mit akarok ezzel mondani? Soha nem volt olyan kísérlet, hogy eh, tudatosan lássuk, hogy itt egy alapjog sérül. Az aktív választási jog sérül a reform ellenére. A reformot végrehajtották, pedig nehézségek voltak mondjuk a népszámlálásnál is, ott nem voltak megfelelő számok a lakosság pontos számáról. Tehát akár Spanyolországban élnének az emberek, akár máshol. Tehát nem lehetett garantálni, hogy a polgárok aktívan élhessenek választási jogukkal. ezen félelmek, aggodalmak ellenére is végrehajtották a reformot. Azonban a reform nem volt sikeres, és mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a választási jogot megfelelő garanciákkal is ellássuk, hiszen csak is így hajtható végre. Csak is így tudunk megfelelni a választó polgárok érdekeinek. Kettő millió emberről van szó, kettő millió külföldön lévő spanyolról van szó összességében, ez 25%-kal alacsonyabb választás részvételt jelent, mert nem tudnak külföldön szavazni. A bürokratikus akadályokat meg kell szüntetni, és ha sikerült megszüntetni ezeket, akkor valószínűleg sokkal többen vehetnének részt a választásokon sokkal többen vehettek volna már részt. Nyilvánvaló, hogyha nem lennének ilyen bürokratikus akadályok, akkor sokkal magasabb lenne a választási részvétel. Tehát egy alapjog sérül, nagyon sok mindent félre is értettek, és utalnék arra, hogy a spanyolországi választási jogot garantálni kell az egyes tagállamokban különféle szokások vannak. Spanyolországban igazságtalanabb a helyzet, hiszen kevésbé kapják meg a polgárok azt a jogot, hogy külföldön élnek és szavazzanak. Tehát az Európai Unióban itt harmonizálni kell ezeket a dolgokat, mint már említettem, alapjogról van szó, és úgy is kell kezelnünk ezt az egész Európai Unióban. Köszönöm. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο θεούμε είναι πάρα πολύ... Köszönöm szépen. Ezek nagyon fontos kérdések, amikkel itt foglalkozunk, és azt gondolom, hogy egy jó jogalapból kell kiindulni. Egyrészt itt van a 223-as cikk, amelyben eh, azt olvashatjuk, hogy az Európai Parlament a az európai parlamenti választásokra egyforma szabályok vonatkoznak az összes tagállamban. Ez itt a jogalap. Ezután pedig a tanács döntést hoz, és eldönti, hogy konkrétan hogyan valósul mindez meg a jogban. Itt ugye közös alapelvekre van szükség, ezt világosan kimondja a szerződés is, úgyhogy itt európai kompetenciáról van szó. Akár lesz, akár nem közös európai választási jog, azért, mert nehezen egyeznek meg a tagállamok. Ez önmagában nem indokol semmit, mert közös elvekben kell megállapodni, és ezt én egyébként a parlamentben is elmondtam Görögországban. Ez nagy problémát jelenthet az európai parlamenti választások esetében. Ugyanakkor annak érdekében, hogy parlamenti képviselő lehessen valaki az Európai Parlamentben, jelölteti magát, és ahhoz, hogy jelölt lehessen, le kell mondania, legalábbis Görögországban és Észtországban, a, az ottani parlamenti posztjáról. Máshol pedig nem így van, hanem eleve parlamenti képviselőnek kell lenni ahhoz, hogy valaki jelöltesse magát. Csak Görögországban és Lettországban van ez így, ahogy az előbb elmondtam. Nos hát mi le kellett mondjunk először a parlamenti helyünkről otthon, ahhoz, hogy egyáltalán jelöltethessük magunkat. És szerintem ez diszkriminatív. Mert ha valaki parlamenti képviselő, attól még jelöltetheti magát, és amikor megválasztják, akkor választhat. De öt görög kollégával együtt, nekünk le kellett mondanunk a posztunkról otthon, anélkül, hogy azt tudhattuk volna, hogy tényleg megválasztanak bennünket ide. Tehát itt azért alapelvekről van szó, amelyeket mindenhol egyformán kellene betartatni. Ez egyébként a részvételi szabályokra ugyanúgy érvényes kellene legyen. Most egy spanyol esettel állunk szemben, nagyon fontos az, hogy ne legyenek jogsértések, ne legyen diszkrimináció, az európai jog esetében sem. Márpedig ez így történik jelenleg, mert egyszerűen képtelenek vagyunk a szavazati jogunkat gyakorolni, hogyha máshol tartózkodunk. Ez pedig egy európai közös szabálynak mond ellent, amely arra vonatkozik, hogy szabadon mozoghatunk, illetve letelephetünk, letelepedhetünk az Európai Unió területén bárhol. Hogyha mindezt nem veszi figyelembe Spanyolország, akkor az európai jogszabályok ellenébe megy, és az Európai Uniónak meg kell tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez ne történjen így. Nézzük meg, hogy mi történik Spanyolországban de én azt arról be tudok számolni, hogy Görögországban mi történik. Rengeteg görög ember él például Belgiumban is. Nos, itt az történik ebben az esetben, hogy a belga listákra szavazhatnak, vagy akár a görög listára is, de Görögország, illetve hogy itt Belgiumban ö, szavazhatnak a görög követségen a görög listára. Most hát gyakorlatban ez történik az Európai Unióban mindenhol. Görögországban. Szerencsére ez önmagában nem jelent problémát, tehát eljárási szempontból ez a része rendben van. Miután Görögországnak ezt sikerült megoldania, szerintem Spanyolországnak is fog. amennyiben konkrét problémákat tapasztalunk, azokat ki kell vizsgálni, főként a külföldi szavazással kapcsolatban az Európai Unió és az Európai Bizottság igenis és kompetensek ebben az ügyben. Hiszen itt a spanyol emberek szavazati joga sérült, meg kell vizsgálni azt, hogy mindez miért nem működik. Spanyolországban egyszerűen képtelenek felállítani a listákat, hiszen 2019 májusában újra választásokra kerül majd sor, és én úgy gondolom, hogy akik külföldön élnek, fel kell, hogy iratkozzanak ezekre a listákra, a külföldön élők listájára, és akkor akárhol is legyenek, szavazhatnak. Az is lehet, hogy itt egy politikai természetű döntéssel állunk szemben, mert egyszerűen ki akarja zárni a spanyol állam valamilyen úton módon a külföldön élő spanyolokat a választási lehetőségből. Tehát itt nem csak Spanyolországról van szó, ez egy alapvető jog, a szavazati jog, és a tehát a passzív és, a, és az aktív mm, választáshoz való jog itt ebben az esetben nem érvényesül. Nagyon fontos tehát megvizsgálni azt, hogy mit tudunk tenni, és köszönöm szépen a spanyol kollégáknak, akik előmozdították ezt a témát. Köszönöm szépen, Geller úr. Sí, gracias. Köszönöm szépen. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt. Itt egy elvről van szó. Itt nem csak az európai parlamenti választásokról beszélünk, vagy csak azokról. Ezt szerettem volna tisztázni. Először is szerettem volna Máriász úrnak megköszönni a felszólalását, mert nem csak spanyolok szólaltak fel így ebben a kérdésben, és ez fontos, hiszen az Európai Parlamentben vagyunk, ez nem egy spanyol belügy. Egy ilyen alapvető jog sérülése esetében mint a szavazati jog. Ahogyan világosan kiderül, ez itt sérült, és a, ebben az esetben bírósághoz kell fordulni. Ez teljesen egyértelmű. Itt azt hiszem, hogy először az Alkotmánybírósághoz kell fordulni, és azután az Európai Bírósághoz, ez teljesen egyértelmű számomra. Ezek után pedig szeretném elmondani, hogy Köszönöm szépen a petíció beterjesztőinek mindezt, hiszen fontos ügyben a demokrácia elumozítása érdekében munkálkodnak, és számukra nagyon fontos az, hogy a polgári jogok teljesüljenek, és ezen keresztül a demokráciát szolgálják és az egész társadalmat szolgálják. Éppen ezért nagyon szépen köszönöm az ő munkájukat. Nagyon helyes az, hogy minden fórumot felhasználnak arra, hogy ezt az ügyet megoldják, és a PETI szakbizottsághoz fordultak ebben a formában itt az Európai Parlamentben. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy alapvető jog sérüléséről van szó demokráciában, és a mi társadalmainkban ez nagyon fontos. Amellett, hogy megköszönöm a munkájukat, úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú témával állunk szembe. Emellett azért ne felejtsük azt, hogy itt most szerintem két különböző aspektusról van szó, aminek azért az alaptémája ugyanaz, de mégis egy kicsit más. Az egyik dolog az az, hogy ez szinte kafkai és nagyon elítélendő, hogy a közigazgatásban, tehát a törvények konkrét megvalósítása terén a közigazgatás katasztrofálisan valósul meg. Minden késik, a dolgok nem jól működnek, és hát önök fel tudnák sorolni az ezzel kapcsolatos példákat. De itt ezen kívül még valami másról is szó van, és ez talán ténylegesen európai probléma. Én nem akarok itt most senkire se újra mutogatni, én Cabezon asszonyon egyetértek, itt nem arról van szó, hogy direkt akarták ezt az alapvető jogot ö, ö, csorbítani, mert akkor tényleg a kafkai világban élnénk. Itt inkább arról van szó, hogy az ombudsman szerepe hogyan valósul meg mindenben, hiszen az, ombuds, az ombudsman feladata az, hogy a közigazgatásban tapasztalható hiányosságokra megoldást találjon. És ezen keresztül a következő témámra is áttérek, ami szerintem az elsőnél sokkal fontosabb. Konkrétan a votor Rogádo, tehát a külön kérvényre beterjesztett szavazati jog kérdéséről szeretnék beszélni itt nem pártpolitikai aspektusokról van szó. Én inkább, miután független vagyok, úgy gondolom, hogy kimondhatom azt, hogy az elmúlt 20-15 évben borzalmas kormányok uralták Spanyolországot, és nem úgy tűnik a dolog, hogy most jobb a helyzet, és egyébként az ellenzék soraiban sem látom a megoldást, sőt, ott is katasztrofális emberek ülnek. Nos, ez a külön kikért szavazati jog, ez különbséget tesz a állampolgárok között. Ez diszkrimináció. Ez mégiscsak abszurdum, hogy külön kérni kelljen, kérvényezni kelljen a szavazati jogot a konkrét megvalósulási formájában. És ez szerintem igenis és sürgős ügy, erre megoldást kell találni, mert itt konkrét, konceptuális problémával állunk szemben. Ez egy olyan akadály, ami korábban nem is létezett, és nagyon sok országban nem létezik. Az én édesanyám francia, a francia konzulátus felhívja minden egyes választásokkor őt, mert rajta van a listájukon, és megkérdezik tőle, hogy mi, mit szeretne tenni. Mi spanyol állampolgárként akárhol is legyünk, jogunk van ahhoz, hogy szavazzunk. Úgyhogy szerintem ez nagyon súlyos dolog és ebben az esetben nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Szerintem a Peti feladata az, hogy szakértőkkel megvizsgálja azt, hogy hogyan lehetne ennek a gyakorlatnak véget vetni. Nem tudom, hogy ez mindenhol így van Európában vagy sem, nem gondolom egyébként, hogy ez így lenne, de az biztos, hogy amikor egy demokráciában külön kérvényezni kell a szavazathoz való jogot, az azért bűzlik. Ez így nem helyes. Én azt javasolnám, hogy a PETI vegye fel a kapcsolatot az Afkóval, val hogy egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk ezt a helyzetet, és aztán egy közös javaslat találjunk elő. Egyrészt azt mondták, hogy az új kormány majd mindezt megváltoztatja. Nos, hát nagyon jó ez, ha ez így van, de azért attól függetlenül a petíciós szakbizottság miért nem ír egy levelet, nem a spanyol kormánynak, hanem a spanyol parlamentnek, amelyben sürgősen kéri ennek a reformnak a megvalósulását, ha nem az egész Európai Parlament nevében, akkor a Petíciós Szakbizottság nevében, hiszen egyértelmű a helyzet, itt sérül a választáshoz való jog. Még hogyha egy ember választási joga öm, sérül, akkor is szörnyű ez, nem hogy két millió, a választáshoz való jog igenis és szent. Ezt figyelembe kell venni, a spanyol jogalkotónak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy erre a problémára találjon valamilyen megoldás minél hamarabb, mert itt bizony az emberek jogai sérülnek. Akik nem választhatnak, azoknak különösen sérülnek a választáshoz való jogai. Köszönöm szépen, Enrique. Piteje. Következők. Köszönöm szépen. Kis optimizmust is adnék útravalóul a kérvényezőnek hiszen az európai egység egyik legnagyobb vívmánya az, hogy szabadon mozoghatunk Európában. Tehát, hogyha mondjuk valaki spanyol állampolgár, és mondjuk Németországban dolgozik, akkor ez a normális dolog Európában, ezt is akarjuk, hogy ez legyen. Hogy egész Európában otthon legyünk. A másik az egy kicsit akasztófa humor. Nincsen egyedül. Vannak még olyan tagállamok, ahol ugyanúgy megvan ez a probléma. Tehát például Nagy-Britannia helyzete is nagyon hasonló, esetleg egy kis erőt ad, hogy más esetekben is korrigálnunk kell. Természetesen probléma. Emlékeztetnék rá, hogy a demokráciában a választójog alapvető demokratikus adottság. Az se lehet, hogy néhányan dupla szavazatot adjanak le, tehát az is ugyanolyan rossz, de ennek nem lehet az az eredménye, hogy igazából a bürokrácia megakadályozza az, európai jogok, az európaiakat abban, hogy alapjogokkal éljenek. Na most szeretnék valami pozitívumot is mondani, tehát a dologban van pozitívum is. Mindkét oldal az Európai Parlamentet már említették, tehát az Európai Parlament is szeretné a választójogot úgy alakítani, hogy demokratikusabb legyen, és a spanyol kormányzat, a spanyol parlament is jelezte, hogy hajlandó erre. Tehát ez egy jó helyzet. Tehát nem az van, hogy Spanyolországban azt mondják, hogy mi a fenét akar tőlünk az EP, hanem ők is komolyan veszik a dolgot. És már jogalkotási lépéseket is terebe vettek. Ez a dolog jó oldala. A kérdés számunkra az, hogy petíciós bizottságként hogyan tudunk törődni ezzel a dologgal. Tehát említettem, hogy ez egy általános probléma, nem csak spanyol probléma. És a problémát pedig el kell juttatni az illetékes bizottságokhoz. Tehát például a Juri szakbizottság foglalkozik az európai választójoggal. Egy iránymutatást is kaphatnánk, amely az összes európai országra vonatkozik. Tehát európai választójog, nemzeti választójog, szakbizottságokról van szó, ahol szakemberek vannak. De természetesen a politikai erőre, akaratra is szükség van. Nagyon fontos az, hogy a spanyol kormányt tájékoztassuk erről a petícióról. Jelezzük, hogy itt van egy ilyen probléma. Hallottuk, hogy meg akart akarjátok választani a választójogot, hát ha már így is, úgy is meg akarjátok változtatni, reformálni, akkor úgy, hogy bárhol éljenek az állampolgárok, szavazhatnak Európában. De a másik lehetőség az, hogy írunk egy levelet a spanyol kormánynak, átutaljuk az itt lezárt petíciót egyéb szakbizottságokba, a Juriba. Én inkább amellett vagyok, hogy zárjuk le a petíciót és utaljuk át egy másik szakbizottsághoz, de azt meg kell, meg kell válaszolnunk a kérdést itt a szakbizottságban, hogy mit csináljuk. Köszönöm szépen még egyszer a petíciót, köszönöm, hogy a figyelmünket erre a problémára terelte, és üzenjük a spanyol félnek, hogy nem vagyunk elégedettek. De még egyszer elmondom, hogy ez nem csak Spanyolországot érinti, ez egy általános probléma. Na, ez jó hír. Itt van az európai belső piac, itt van az Európán belüli mobilitás, és európai parlamentként pedig az a kötelességünk, hogy kicsit utána csavarjunk a dolgoknak. Köszönöm. Köszönöm, Péter. Hogyha megengedik, egy kis megjegyzést, nem elnökként, hanem a, deleg- a spanyol delegáció tagjaként. Én is egyetértek azokkal az elhangzott dolgokkal, amelyekről Soledad Cabezon és mások szóltak. Voltak választási csalások korábban, főként a Baleári szigeteken, amelyek miatt kiderült az, hogy ellenőrzésekre van szükség. Nos, Spanyolországban akkor úgy döntöttek, hogy ellenőrzéseket vezetnek be a választások kapcsán. Ugyanakkor az is világos, hogy a helyzetet javítani kell. Tehát amikor a gyakorlatban megnézzük, hogy mindez hogy valósul meg, Tizenhét országban vezettük be az ingyenes postai szavazási jogot, de az is igaz, hogy nem mindenhol, és ráadásul azért itt a határidőkkel is probléma van. Garantálni kell a szavazati jog megvalósulását, és azt hiszem, hogy ezt, ezen a folyamaton van még mit javítani. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a petíciónak nagyon örülünk, mert mindaz, aminek az a célja, hogy pozitívan javuljon a helyzet, a tájékoztatási lehetőség, hogy egyszerűsödjön mindez, az nagyon is helyes gondolat, de ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy miért, mi áll ezek mögött a válasz, döntések mögött. Spanyolországban könnyen valósul meg mindez, de Spanyolországon kívül lakó spanyol állampolgárok számára nehezen valósítható meg a választási jog teljesülése. A következőket javaslom ebben a konkrét esetben, már majdnem elfelejtettem, a petíció beterjesztőinek adom meg először a szót. Kérem röviden, mert elég sok időnk elment ezzel az ügyel. Köszönöm szépen. Nincs mit hozzá fűznöm. Én csak azt szeretném elmondani, hogy szerintem ez nem egy administratív vagy közigazgatási probléma, szerintem ez a politikai akarat hiányára vezethető vissza. Van már elég tapasztalatunk abban, hogy tudjuk azt, hogy nem működik ez a módszer, és eleve úgy fogadták el, hogy pontosan tudták azt, hogy nem fog működni ez a rendszer a kezdet kezdetétől fogva. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy ez inkább egy politikai probléma, és nem administratív probléma. Elképzelhető, vannak persze közigazgatási hiányosságok is, de hogyha elgondoljuk azt, hogy két millió spanyol lakik külföldön, és nem hiszem, hogy ilyen sok esetben állandóan csak administratív problémák lennének. Nos, hát nézzük az én ö, esetemet. Nagyon közel lakom egy nagy rendőrfőkapitánysághoz Helsinki-be. Ez egy eléggé központi terület egyébként, tehát ott vannak a hatóságok, és eltűnik a levél, azért ez egy picikét furcsa szerintem, nem gondolom, hogy itt csak bürokratikus problémákról lenne szó, vagy közigazgatás, vagy eljárásjogi problémákról. Itt politikai akaratra van szükség, el kell dönteniük azt, hogy miután nem működik ez a rendszer, új rendszerre van szükség. Én csak ezt szerettem volna kiemelni. Európa szerintem tud segíteni ebben az esetben, tehát itt nem egy spanyol belügyként látom én ezt a problémát, hiszen itt mindannyiunk közötti kompromisszumra van szükség, hogyha Európában együtt tudunk dolgozni ezen a kérdésen, ez egy jó, jó nagyon jó lenne kezdetnek, és még egyszer köszönöm szépen, mert így a reményeim újra felé lettek. Köszönöm szépen még egyszer. A következőket javaslom. Először is. Írunk egy levelet a spanyol hatóságoknak, többen is javasolták ezt a felszólalók közül. Elmagyarázzuk a probléma lényegét ebben a levélben, és azt kérjük, hogy tegyenek valamit az eljárás javítása érdekében. Ugyanakkor a petíció szakbizottsághoz is forduljunk, a spanyol kongresszustól, tehát a spanyol parlamenttől, hogy ott is legyen vita a petíciós szakbizottságban, és egy jogalkotási javaslattal éljen a spanyol parlament is. És végül az alkotmányügyi szakbizottsággal felveszük a kapcsolatot, hiszen neki kellene egy véleményt készítenie erről a témáról összeurópai szinten. Ez így megfelelő eljárásnak tűnik? Igen, Beatriz? Köszönöm szépen, elnök asszony, egyetértek az elhangzottakkal. Én is szeretnék arra utalni, hogy az Európai Bizottságot szólítsok fel arra, hogy ezt a fajta kapcsolatfelvételt ismételjék meg Spanyolországgal, és minket is vonjanak be ebbe a kommunikációs csatornába. Köszönöm, akkor ez lesz a negyedik javaslatunk, ezt meg is fogjuk tenni, Ángela. Igen. Akkor nyitva marad az ügy, ugye? Ez világos? Igen, természetesen nyitva tartjuk, és négy eljárást is beindítunk. Köszönöm szépen! Köszönjük a petíció beterjesztőinek is mindezt. Következő petíció 1292 per 2015 Jorge Enturbal Danes, ő Dán. Itt is a választói jog sérüléséről van szó, miután ez a személy elköltözött Dániából. Nincs itt a petíció beterjesztője, megadom a szót a bizottság képviselőjének. No, Monika, perdón, no está Harry. Monika, adelante. Akkor Mónika Moszhammernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. De Dánia az az egyik tagállam, amely szintén nem biztosítja minden állampolgárának a szavazati jogot, amikor azok külföldre távoznak. Én csak meg tudom ismételni a spanyol petícióval kapcsolatban mondottakat. A bizottság nagyon fontosnak tartja, hogy a választó jogokat érvényesíthessék az állampolgárok, de ugyanakkor azt is alá kell húznom, hogy a bizottságnak nincsen hatásköre a nemzeti választások szervezésébe nem tud be, beleavatkozni. A szerződés szerint az európai parlamenti és a helyi hatósági választások szervezésében bele tudunk szólni, és az ezzel kapcsolatos szavazati jog gyakorlását meg tudjuk, kommentálni tudjuk, de az országos választásokat nem, és ezért ebben az esetben sem történt európai jogsértés. Köszönöm. Adelante, Margarita. Margarita. Jó, akkor Dánul fogom mondani. nem tudom, ezt nem látni, hogy most hol tartózkodik, hol él a panaszos, de a Dán alkotmány teljesen tisztán kijelenti, hogy ha állandó letelepedési eh, engedélye rendelkezik valahol az ember, egy Dán állampolgár, akkor nem kap szavazati jogot. Eh, ez azzal függ össze, hogy régebben az adóügyel kapcsolták össze, és az adófizetéssel kapcsolták össze a választójogot hogyha nem fizet ott adót az illető, akkor ne is szavazhasson ott. Tehát gyakorlatilag ez a, a dolog azt követelné meg, hogy a, a Dán alkotmány, alkotmányt megváltoztassák, és ez azért nagyon nehézkes. Viszont most már van lehetőség arra, hogy az ember kettős állampolgárságot kapjon, és akkor, ha akarja, akkor föladhatja a Dán állampolgárságot én azt hiszem egyébként valahogy úgy tűnik nekem, hogy talán ez a petíciós benyújtó ember Svájcban lakik, és mondjuk akkor el lehet képzelni, mivel hogy ar- ar- arra is panaszkodik az európai parlamenti választásokon, sem tud részt venni. De ugye hogyha egy európai országban lakna, akkor legalább azt a védelmet élvezné, hogy az európai parlamenti választásokon részt vehet, de hogyha az Európai Unión kívüli országban lakik, akkor ugye ez se jár neki, vagy hogy van ez? Ezt csak kérdezném, mert ezzel nem vagyok tisztában. De akkor mit javasolsz, hogy hagyjuk nyitva ezt a ö, petíciót, vagy zárjuk le? Szerintem nem tűnik úgy, hogy bármiféle befolyással tudjunk élni, mert a Dán alkotmány változtatása, módosítása szükséges ehhez. És én ezt már egy párszor megkíséreltem, de hát ezt simán elfelejthetjük, ez teljesen reménytelen. De hogyha van rá lehetőség, hogy hogy az adott állampolgárnak legalább az Európai Uniós választásokon legyen szavazati joga, annak ellenére, hogy nem Európai Uniós tagállamban lakik, ugye nem tudom, ezt nem néztem meg, hogy lehet-e, hogy valaki az Európai Unión kívül lakik, de amúgy uniós állampolgár, hogy akkor biztosítani lehet-e neki a szavazati jogot. Egyébként el tudom mondani angolul is, hogyha túl nehéz. Tessék. temat, to nie jest zagadnienie, które może być przedmiotem. Mindazokkal együtt, ami már elhangzott, azt tudom mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió fel tudna lépni. Ugyanakkor arra is emlékeztetnék, hogy nem arról van szó, hogy az Európai Parlament nem foglalkozik a választásokkal. 2015. november 11-én, tehát tavaly volt egy olyan állásfoglalásunk, amely a választási törvényről szólt az egész Európai Unióban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azok a kérdések, amelyek ennek a jogi vetületeivel foglalkoznak, fontosak az európai parlamenti képviselők számára, úgyhogy ebből a szempontból le kellene zárni most ezt a petíciót, mert ha nyitva tartjuk, akkor sem változik meg semmi, hiszen az Európai Parlament már foglalkozik ezzel a témával, főként az AFKO szakbizottságon keresztül, tehát ki kell mondjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel egyébként az Európai Parlamentben már hosszú évek óta foglalkozunk. Köszönöm. Margaret. Eh, you know, uh, take it in English now. Jó, akkor most angolul fogom elmondani. Én feltételezem, hogy az európai parlamenti választásokon nem lehet szavazni abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívül lakik. Jól gondolom ezt? Mert hogyha nem így van, akkor egyált, meglep, hogy egyáltalán elfogadhatónak, befogadhatónak tartottuk ezt a petíciót, mert ebben az esetben csak a Dán alkotmányról, illetve az Európai Unión kívül tartózkodó állampolgárok Európai Uniós szavazati jogairól szól. És akkor azért kérdezem ezt, mert mert elfogadhatónak nyilvánítottuk ezt a petíciót, és azon gondolkozom, hogy vajon miért. Mert egész más, mint a többi petíció ha jól látom. Én tehát akkor úgy ítélem meg a hozzászólásokból, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót. de ekkor esetleg küldjünk egy levelet a Dán állandó képviseletnek, és közöljük velük, hogy ezt a problémát konstatáltuk, és a petíció benyújtójának is küldjük el a reakciót. Jó, akkor menjünk tovább a 171 per 2016-os petícióhoz Michael William Mansfield a más eh, európai országban adót fizető állampolgárok szavazati jogáról van itt is szó. Megint csak Monikának adom meg a szót, mert a petíció benyújtója nincs jelen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól látom, a bizottság még nem kapta meg a kérdést, kérést arra, hogy írásban válaszoljon erre, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a petíció benyújtójának javaslatát vettük, tudomásul vettük. Itt is egy más tagállamban tartózkodó, élő állampolgárnak arra, men, arra vonatkozó jogáról van szó, hogy a saját hazájában részt vessen a választásokhoz. Tudomásul vettük. Köszönöm szépen. Valaki szeretne hozzászólni? Eh, Akkor Ezt a petíciót lezárjuk, és áttérünk a következőre. Ez pedig a gyermekek jólétével foglalkozó és van egy munkacsoportunk, és a munkacsoport elnöke pedig a megfelelő petícióról szok beszélni, tehát most akkor a munkacsoport képviselőit kérjük meg, hogy szóljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíció beterjesztőinek ezt, és azt is köszönöm, hogy itt vannak ma a német hatóságok. A Jugendám kérdésével már nagyon sokat foglalkozott a munkacsoportunk, azért mert nagyon sok probléma vonatkozott ő rájuk többféle európai állampolgár részéről, tehát rengeteg petíció érkezett ebben a témában. Ezért a munkacsoportunk célja az volt, hogy rendszerszerűen értékeljük a problémát, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javuljon a jelenlegi helyzet. Az utolsó munkacsoporti ülése szakértők is megjelentek, és az ő véleményüket kívánom most összefoglalni. Marinella Colombo asszony például azt mondta, hogy nagyon különleges a német családjog. Ugyanis itt léteznek olyan gyám jellegű figurák, amelyeknek nem is lehet igaziból lefordítani a szav, tehát nem lehet lefordítani ennek a, az értelmét, mert például a német családjogban a családi öm, gyámság, valamint az anyagi gyámság között különbséget tesznek. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy különleges helyzet, és ez a kettő egymással szembe mehet, és a kiskorúak és azok szüleinek alapjogai sérülhetnek emiatt, főként a nem német állampolgárságú szülő esetében. Trapella úr rámutatott arra, hogy a gyermekek és a szülők közötti kapcsolat része az európai közrendnek. Az európai bíróság, valamint az emberi jogi bíróság feladata, hogy ezeknek a jogoknak a megvalósulása felett örködjön. Éppen ezért a Jugendám szerepe a családi jogi értelemben ennek az európai szintű közrendnek a megsértését vonhatja maga után. Egy másik szakértő a gyermekek és kiskorúak jogainak védelmének kérdésében foglalt állást. A petíciók szempontjainak figyelembevételével és a szakértők szempontjainak figyelembevételével most rámutatnék arra, hogy hol vannak azok a kritikus pontok, amelyekkel kapcsolatban az itt jelenlévő német hatóságok most talán felvilágosításokkal szolgálhatnak. Az egyik probléma például az, hogy nincsenek hivatalos statisztikák, akár föderális, akár állami szinten, olyan adatokra gondolok, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen, tehát hogy, az, hogy melyik szülő kapja a felügyeleti jogot vállás esetén, amikor külföldi valamelyik szülő. Vajon ezzel kapcsolatban nem lenne érdemes vizsgálatokat folytatni? Úgyhogy ebből a szempontból szeretném, fe, szeretném felkérni a német hatóságokat, hogy az ezzel kapcsolatos adataikat mi hamarabb szolgáltassák be a mi szakbizottságunknak. A Jugendám úgy tűnik, hogy a közjó érdekében tevékenykedik. Van egy ernyőszervezet is, amely 16 regionális szervezetet tömörít magába. Itt operatív szempontból az önkormányzatokra hivatkozik mindez, és politikai értelemben pedig föderális szinten szerveződik ez az szervezet és évente egyszer vagy kétszer találkozik. Ezen kívül fontos lenne azt is látni, hogy hogyan épül fel a szervezete a Jugendamtnak, és milyen kik dolgoznak itt, a Freie Träger szervezeteket is beleértve, és hogy milyen költségvetéssel működik. Jobb lenne tehát mindezt ismerni, és szeretnénk megkapni azokat a statisztikákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy évente hány esetben jár el a Jugendamt a Jugendamt működésével kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy gyakorlatilag, mintha egy harmadik szülői szerepben jelenne meg a német családjog értelmében. Gyakorlatilag gyámsági szerepet kap, még akkor is, amikor a szülők teljes mértékben képesek gyakorolni ezen jogaikat a gyermekeik felett. Ebben nagyon nagy különbség mutatkozik más Európai Uniós tagállamok rendszerével kapcsolatban. A célok szempontjából pontos lenne azt is látni, hogy a Jugendamt mikor adja le ajánlásait a bíróságnak. Ahogyan rámutattak többen is, a bíróság ilyenkor köteles a Jugendamt ajánlását követni. A ki, a kivizsgált esetekből az is kiderült, hogy a Jugendamt a végrehajtásért is felelős, és gyakorlatilag a bírósági ítéleteket is felügyeli, illetve végrehajtja ezeket. Éppen ezért néha nagyon hosszúra nyúlhatnak az eljárások, már pedig ez is egy alapvető jogot a megfelelő időben meghozott bírósági döntéshez való jogot sérti. A német hatóságok hol léphetnek közbe ebbe a folyamatba, hiszen itt az alapjogok is sérülhetnek. Hogyan gyakorolja a német állam a felügyeleti jogát a Jugendamt felőtt? Úgy tűnik a általunk végzett vizsgálatokból, hogy a szülőkkel szembe nagyon gyakran eljárnak. Vajon a szülők számára van-e lehetőség arra, hogy ezeket az intézkedéseket megtámadják bíróság előtt, vagy azonnali hatája, vagy pedig csak akkor, amikor eltelt már a kiírt határidő, ami gyakorlatilag egy konszolidált helyzetet jelent, és néhány hónapos idő elteltét. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy a családjogban tevékenykedő bírók hatékonysága hogyan működik. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult eset, és szeretném azt is eh, megtudni, hogy mindennek milyen hatása van eh, a bírók karrierjére. És aztán további eh, vizsgálatokból az is kiderült, hogy hogy néznek ki a családi jogban a meghallgatások a kiskorúak esetében. Három éves kortól fogva megvalósíthatnak ilyen meghallgatásokat, ez más európai államokban nem lehetséges, és mindezt úgy, hogy nem is veszik fel magnófelvételre, és a sem a, gyere, sem a gyermek szülei, sem pedig azok ügyvédjei nem vehetnek részt ezeken a meghallgatásokon, csak egy rövid összefoglalót kapnak az ott elhangzottakból. Szeretnék felvilágosításokat kapni azzal kapcsolatban is, hogy a külföldön kiadott bírósági határozatokat a német hatóságok szisztematikusan vissza utasítják, amennyiben nem történt meghallgat, amennyiben nem hallgatták meg a kiskorút. Szeretnék arra is utalni, hogy mit jelent a kindeszfol definíciója, ez szerintünk nagyon problémás. A kindeszfol, tehát a gyermek jólét fogalma, ennek a definíciója nagyon fontos. A privát szférához való joggal összeegyeztet, össze kell ezt egyeztetni. Ugyanakkor az egyik szülő számára megtiltott látás, láthatóság, láthatás nem valósítható meg feltételezett módon, hanem csak megfelelő körültekintéssel. Nagyon gyakran a petíciók beterjesztői úgy gondolják, hogy a gyermekjogokkal és a szülők jogaival is szembe mennek ezek a döntések. Nem a gyermekek ennek gyámjaként vagy védelmezőjeként fellépő jogi személyiség részvétele a bírósági tárgyalásokon szintén nem valósul meg. Ugyanakkor a Jugendám gyakorlatilag teljhatalmat kap arra, hogy administratív döntéseken keresztül még a bírósági tárgyalás megkezdése előtt kötelező kötelező a megvalósítandó körülményeket ír elő. Nagyon fontos lenne megvizsgálni tehát mindezt, hogy hogy valósul meg akkor, amikor az egyik szülő nem német állampolgár. És aztán itt vannak a fordítások. A német bíróságok nem biztosítanak fordításokat, ez csak német nyelven jelenik meg. Tulajdonképpen az egész bírósági tárgyalás összes dokumentuma csak német nyelven jelenik meg. Ez akkor problémás, amikor kettős állampolgárságú gyermekekről van szó, nem is értik meg sokszor ezeket a bírósági döntéseket a, a nem német állampolgárságú szülők. Amennyiben fordítást kér az adott külföldi állampolgár, ebben az esetben a külföldi állampolgárnak kell kifizetnie a fordítási költségeket. Ez pedig a 1397-es per 2007-es rendelettel megy szembe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eleonora. Most pedig megkapja a szót a working, tehát a, a munkacsoport többi tagja, aki szeretett volna hozzászólni ehhez. Julia Pitéra következik. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Obawy związane... Igen. Tehát itt a gyermekvédelmi hivatal, a Jugendamt képzi a témáját ennek a petíciónak, és az Európai Parlamentet is írásban megkeresték ezzel. Áprilisban 2016 áprilisában a parlamentben a plenáris ülésen már lefolytattunk egy vitát a témáról, hogy hogyan tudjuk lehetővé tenni, hogy a gyermekek a lehető legtöbbet kapják. Megkértük a tagállamokat, hogy a lehető legtöbbet tegyék meg, hogy a gyermekek megfelelő ellátást és gondoskodást kapjanak. 2011. novemberében volt Berlinben egy konferencia, és ennek a konferenciának eredménye is lett. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti, illetve az európai jogalkotást nem írhatják felül a német Jugendamtok, a gyermekvédelmi hivatalok. Tehát nem lehet külföldi szülőket diszkriminálni, és hiteles bizonyítékot nem tudtak bemutatni, hogy ténylegesen diszkrimináltak volna szülőket. A Jugendamt tekintetében a következő kérdéseket tehetjük fel. Hogyan lehet bizonyos korlátozásokat bevezetni a Jugendamt számára, amennyiben a gyermekeknek nem német állampolgárok a szülei. Itt például olyan eseteket is láttunk, hogy a gyermekvédelmi hivatal bizonyítékokat is benyújtott a szülők ellen, ami a meghallgatásokat illeti a Jugendamtban, ezeket nem vették figyelembe. Tehát nem a gyermek jóléte, hanem inkább a német kormány érdekei álltak a középpontban. Nincsenek megfelelő eljárások a feljebbviteli eljárásra, és Réding asszony már megkereste a német hatóságokat ebben az ügyben. Különféle lehetőségek vannak, a Brüsszel 2-es rendeletben. Például a, megfe- a szülők megfelelő jogainak figyelembevétele, akik más tagállamból jönnek, családi közvetítés, mediáció, a gyermek meghallgatási joga, illetve a gyermek meghallgatásának a kötelezettsége. Tehát eléggé gyakran egyszeri döntések születnek a gyermekvédelmi hivatalban, a nem német szülők pedig nem mindig jutnak hozzá az összes bírósági anyaghoz. Igazából ez az eljárás azokat támogatja, akik jogtalanul Németországba vitték a gyermeket. A gyermekvédelmi hivatal egy politikai intézmény, és túl nagy a befolyása a bírósági eljárásokon. Ajánlásokat is megfogalmaznak, azonban elmondhatjuk, hogy ami, az, ami a szülőket illeti, az a gyermekvédelmi hivatal bizonyítékokat gyűjt a szülők ellen. Olaszországból és Franciaországból is meghallgattunk már szakértőket, meghallgattunk jogtudósokat, akik nyilatkoztak, a Jugendamtról és Kolombo asszony is benyújtott egy petíciót, amit azonban visszavont, mert nem egy objektív szeméről volt szó, hanem általánosságban szólt a petíció. Ez, ez azt jelenti, hogy a témát benyújtotta a kérvényező. 24 petíció képezte 2015 májusi ülésünk egyik témáját, 25 petíciót beszéltünk meg, amely mind a gyermekvédelmi hivatannal foglalkozott, meghívtuk a német parlament, a Bundestag képviselőit is. Most pedig azt várjuk, hogy a bizottság a májusi ülésünkre reagálva megfelelő iránymutatásokat dolgoz ki. Tehát természetesen a Brüsszel 2 rendelet is megemlítésre került. A Bundestaghoz levelet is intéztünk. A Brüsszel 2-t Igazából nagyon alaposan átnéztük, különféle véleményeket is bekértünk. Az elmúlt öt évben elég, elég aktívak voltunk ezen a területen. Az elmúlt öt évben a bizottság a petíciós bizottsághoz fordult, megfelelő ajánlásokkal, és a bizottság elmagyarázza, hogy nincsenek olyan jogok, hogy itt egyes esetekben beleavatkozzunk. A Brüsszel 2-es rendelet értelmében európai jogoknak kell sérülni a határokon átnyúló gyermeknevelésben, tehát eh, a határokon átnyúló házasságok, és így tovább. Ezeket a hágai konvenció szabályozza. A petíciós bizottság egy panaszt fogalmaz majd meg, elküldjük ezt a panaszt az érintett német hatóságoknak. Itt van a levelezés Réding asszony és a német hatóságok között. Tehát Réding asszony levelezést folytatott az illetékes német miniszterrel, és ebből a levelezésből pedig közvetlenül is megfigyelhetjük, hogy az egyes hatóságok hogyan végezték a dolgukat. Sajnálom, sajnálom, sajnálom túl gyorsan, olvastam fel egy szöveget. Tehát a döntések, amelyek a gyermek elhelyezésre vonatkoznak német intézményekben, és hogy milyen látogatási joga van a szülőknek, ez nem az európai jogalkotás témája. Az alapjogok kartája szól erről európai szinten, és amikor az illető tagállam végrehajtotta az európai jogot, akkor vonatkozik rá. A megfelelő petíció itt most úgy néz ki, hogy a Strasburgi Európai Emberi Jogok Bíróságához kell beterjeszteni az igényt. A bizottság ezt meg is tette, a bizottság felvette a kapcsolatot a Strasburgi Emberi Jogi Bírósággal, hogy itt a Brüsszel 2-es rendeletet nem ültették át megfelelő módon Németországban, éppen ezért nem tud beleszólni az Európai Bizottság abba, hogy a Német Gyermekvédelmi Hivatal ezekben az esetekben mit csinál. Az európai letartóztatási parancs például egy olyan dolog, amit alkalmazni lehetne, de itt mindenképpen az arányosság elvét is figyelembe kell venni, tehát meg kell nézni, hogy az európai letartóztatási parancs tehát az európai elfogató parancs lenne így az utolsó eszköz. Tehát amennyiben nem tartják be Brüsszel 2 akkor végső esetben jogorvoslatként az európai elfogató parancshoz is lehet fordulni, amennyiben például nem fizetik a tartásdíjat az érintett felek. Tehát általában az a illetékes helyszín, illetve az illetékes hatóság, ahol a gyermek rendeltetésszerűen lakik. Nagyon fontos, hogy a látogatást megfelelő módon megszervezzük, tehát hogy amennyiben van egy házassági vagy élettársi közösség, akkor a szülők, amennyiben nem élnek együtt, hogyan látogathatják a gyermeket, a petíció szerzői javasolják, hogy megfelelő bíróságokhoz, illetve feljebbviteli bíróságokhoz forduljanak az érintettek. Tehát, hogyha valaki alapjogait nem tartják be, akkor lehet, és ez megállapítás nyer, akkor lehet az emberi jogi bírósághoz fordulni Strasbourgban. Tehát a Brüsszel 2A egy olyan rendelet, amely a joggyakorlatot, az ítélkedési gyakorlatot érinti, tehát amennyiben egy bizonyos bírósági határozat van egy adott tagállamban, akkor ehhez tartani kell magukat. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen, és köszönöm a petíció beterjesztőinek, hogy eljöttek. Köszönöm Évi asszonynak, hogy olyan jól összefoglalta a munkacsoport munkáját. Nem akarok politikailag korrekt lenni. Szerintem itt az idő, hogy lépjünk. Itt az idő, hogy világosan kimondjuk, mi történik, akár tetszik, akár nem, amit ami el fog hangzani. Azért végeztük el ezt a munkát, mert hosszú évek óta állandóan szülők fordulnak hozzánk, akik feljelentik azt, hogy alapjogaikban megsértik őket, tulajdonképpen, mintha egy totemmel harcolnánk. A Jugendamt olyan, mint egy totem, a gyermek jóléti szerv, nagyon sok ember fél ettől a szervezettől, még én magam is egyébként, Mi úgy gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan ez az egész helyzet, és az, hogy jog, jogok sérülnek, és mégis mindenki úgy viszonyul hozzá, hogy hú, ez egy érzékeny terület, itt óvatosan kell eljárni. Itt ugye a gyermek jólétről van szó alap esetben. Nem a német jogrendet kívánjuk itt megtámadni, hanem az összes Európai Unióban élő szülő jogait szeretnénk védeni, és főként a gyermekeket. Ne felejtsük el azt, hogy a gyermek jólét azt jelenti, hogy lehetőséget biztosítunk, jogot biztosítunk számára arra, hogy mind a két szülővel kapcsolatot tudjon tartani, már pedig a petíciókból világosan kiderül, hogy nem ez a helyzet a Jugendám tevékenységének következtében. Nos, a petíciók beterjesztői gyakorlatilag megsemmisülve élnek, nem is tudnak semmit a gyermekükről, és ez csak a jéghegy csúcsa. Nagyon sokan azt se tudják, hogy jogaik vannak, akik nem mernek hozzánk fordulni, vagy más feljelviteli szervekhez. És mit látunk? Nagyon gyakran az, amit a Jugendamt elfogad, sőt, kiró, az az, hogy akár egy nemzetközi elfogató parancson keresztül tartási díjat annak a befizetésére viszont kötelezik a egyébként láthatási joggal nem jelent rendelkező szülőt. A Jugendamt számára csak a német szülők jó szülők. Mint hogyha mindenki más rossz szülő lenne, mint hogyha mi, senki más nem tudna a gyermeket nevelni, senki más nem szeretné a gyermekét, és mintha nem is lenne rájuk szükség. mint hogyha ez nem a gyermek alapvető és jól felfogadt joga, joga és érdeke lenne, hogy mind a két szülővel tartsa a kapcsolatot. Ugye, mint hogyha itt egy harmadik szülő is megjelenne ebben az egész folyamatban, az állam szerepében. Mit jelent ez? hogyan helyezhető a német állam szempontja a gyermek jogai fölé. Itt tulajdonképpen egyetlen egy dolog számít, lehet, hogy itt most egy kicsit keményen fogalmazok, de ez mégiscsak felháborító, a gyermek jogaival kell foglalkozni, ezt nagyon sokszor elmondtam már, és nagyon keményen kimondom, hogy a gyermek jólét nem valósul meg, amennyiben nem találkozhat valamelyik szülőjével. Egyértelmű a helyzet, vannak nehéz helyzetek, olyankor mindenki elfogadja azt, hogy megtiltják az egyik szülővel való találkozót. De hogy ez szisztematikusan megvalósuljon, hogyha az egyik szülő nem német, azért az nagyon erős, hiszen itt Európai Uniós alapértékek sérüléséről beszélünk. Muy bien, tiene la palabra ahora en nombre del Grupo Verdes, Tatjana. Köszönöm szépen, Tatjana, a szó. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy hozzánk fordultak, és szeretném őket arra biztatni, hogy követeljenek új lehetőségeket. Remélem, hogy itt az Európai Unióban ezek azért léteznek. Az előző ülésünkön elfogadtunk egy jelentést, amelyet a LIBE szakbizottság Intvelt asszony vezetésével egy új, olyan új testület létrehozásáról, amely országonként országokra lebontva figyeli azt, hogy az emberi jogok sérültek-e, és hogy az, alap, az emberi jogok alapvető kartája sérül-e az adott országokban. És gyakorlatilag ezt, ezt azért döntöttük el, mert látjuk, hogy az ilyenfajta problémák és konfliktusok léteznek, és az 51-es cikke a szerződésnek sajnos azt mondja ki, hogy egyelőre ilyen esetekben nem tudunk beleavatkozni, mert ezek nem európai kompetencia alá esnek. Hogyha a diszkrimináció elleni irányelv betűjét itt tudnánk használni, tehát például a nemzetiségi vagy a nyelvi alapon megtörtént diszkrimináció megvalósulna, vagy valami foglalkoztatás kapcsolata lenne ennek, az más lenne, de sajnos a Jugendamtnál és a Jugendamtnál előfordulnak ilyen dolgok is. Minden esetre Pitere asszony javaslatával egybehangzóan én úgy gondolom, hogy az Emberi Jogi Bírósághoz is kellene fordulni ezzel az ügyel, mert talán lehetőség van arra, hogy ez működne, de azt tudom, hogy legalább két évbe kerül, két évig tartanak ezek az ilyenfajta eljárások, és a gyerekek ennyi ideig nem tudnak várni. Ez a gyermekek életét vakvágányra vezetné, hogyha egy ilyesfajta döntést ilyen sokáig hoznának meg arról, hogy az egyik szülő szempontjából megszegik-e a megsértik az emberi jogokat. A petíciós bizottságnak, tehát azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és forduljunk a német hatóságokhoz. Tudom, hogy a legutóbbi tényfeltáró utazásunk óta semmi nem javult, lehet, hogy kellene még egyet szervezni. Köszönöm szépen. Akkor a kérelmezőknek adom most meg a szót, és azt kérem, hogy az időkereteket mindenképpen tartsák be. Mondjuk legyen úgy, hogy mind a ketten három percig szólnak. Először Alain Zsölinek adom meg a szót. Tessék, uram. Oui, alors c'est euh, Madame Delphine Pagot qui va euh, lire mon intervention, parce que je ne vois pas. Nem tudom sajnos elolvasni a felszólalásomat, úgyhogy más fogja ezt helyettem megtenni. Jó napot kívánok! Szeretném elmondani azt, hogy tavaly azt kérték hogy tőlem, hogy válaszoljak a bajorországi igazságügyminiszter válaszára, illetve levelére. Több mint egy évvel később kaptam egyébként választ az első levelemre. kaptam egy bizottság, a bizottságtól egy levelet angol nyelven, amelyre azt mondták, hogy a francia nyelvű fordításokat később fogom megkapni, és hogy visszautasították a petíciómat. Nem értem, hogy mi történt. 2012 óta a petíciómat beterjeszthetőnek, befogadhatónak mondták. A német miniszter még választ is adott rá, és ma azt mondják nekem, hogy mégsem befogadható, mert a bizottság nem kompetens ebben az ügyben. Nem értem. Egyébként pont egy német ember mondta el nekem ezt az igen jó hírt, ráadásul pont Müncheni szeméről van szó. Az én esetemben is a Müncheni járásbíróság járt el. a Dán-német családjogi vitákban is megmutatkozott már az, hogy nem uniós kompetenciájúnak mondták ezt, de amikor Németország lépett fel Dániával szemben, akkor viszont érdekes módon befogadhatóvá váltak ezek a petíciók. Nem értem, hogy, az Európai, hogy a bizottság miért nem talál megoldást és Németország miért utasít el szisztematikusan mindenféle ellene beterjesztett petíciót. 2013. szeptember 17-én Kál úr írt nekem egy levelet a Bajor öm, igazságügyminisztériumtól. Ebben a levélben én megprób- a saját levelemben megpróbáltam rámutatni arra, hogy milyen rossz hiszeműség mutatható ki a német hatóságok részéről, és mennyire részehajlóan, viz- rész- részehajtóló szakvéleményeket írtak az érintett pszichológusok. Nagyon nehéz ezekben a helyzetekben azt gondolni, hogy nincsen az egész mögött egy szervezett háttér. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a munkacsoport amikor megvizsgálta a német pszichológus szakvéleményeit, ezeket is beterjesztettem, és elolvashatták. Lionel Gilberti következik, a következő petíció beterjesztője, öni a szó. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szerettem volna a Jugendamt áldozatainak emléket állítani, több tízezer személyről van szó. Először is, ez egy nagyon komoly probléma Németországban, és mindenhol máshol is. Gyermekek elrablásáról van szó, szervezett formában, nagyon nagy politikai, gazdasági kihívások vannak, húzódnak meg Németországban ezen gyakorlat mögött a gyermekrablásokat összefoglalhatjuk, több száz oldalnyi anyag gyűlt már össze ebben az ügyben. Éppen ezért kérem szépen a tolmácsokat is, hogy ezeket a szavakat, hogy Jugendamt és a többi német hatóság neve nem fordítható le semmilyen nyelvre, mert gyakorlatilag ennek nincsen megfelelője máshol az Európai Unióban. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a különböző szakbizottságok, akik már foglalkoztak ezzel az ügyjel, azért nem tudtak dűlőre jutni, mert annyira más az egész jellege ennek az adminisztrációnak. Volt egy fontos munkadokumentum 2011-ben, amelyet Péter Jár készített elő, és ő ebben azt állítja, hogy a Jugendamt féle probléma már megoldást nyert. ...2011. decemberében a, De- a Spiegel magazinban megjelent egy ellenpropaganda jellegű négyoldalas cikk az érintett szülők petícióira válaszként. Kriminalizálnak bennünket, és komplott előkészítőnek, illetve terroristának bélyegeznek bennünket. Ezt ráadásul az összes nagy német tévéadóban is leadták. Az emberek félnek ezektől a hatóságoktól. 2011-ben Münchenben elindult egy folyamat, az Eurojusthoz fordultunk, akik 2011-ben novemberben a petíciós szakbizottság ottani látogatásakor ott voltak, minden bizonyan emlékeznek még arra, hogy Kolombó asszony ügye ö, hogyan alakult. Kolombó asszony úgy hagyta el Németországot, hogy ö, gyám segített szülői jogainak bírt birtokosaként, és 2012 májusában, tehát öt hónappal később, amikor visszatért Németországba, akkor már hirtelen elfogatási parancsot adott ki ellene a Müncheni Bíróság. egy három éves kisbabával is egy asszonyt elfoga, elfogtak, sőt börtönbe vetettek, mert a Müncheni főügyész kiadott ilyen elfogadási parancsokat. Hosszan sorolhatnám azoknak a személyeknek a nevét, akik velem együtt elszenvedték ezeket a zaklatásokat a német hatóságok részéről. Németországban, Olaszországban és Franciaországban is megfélemlítenek bennünket. 2012. júliusában kiadatási parancsot adta ki Gilberté úr és jómagam ellen. Münchenbe kérték ezt, senki sem tudja, hogy mi volt az a ok, ami miatt ez megtörtént. 2016-ban Zsigó urat szintén elfogták európai elfogatási parancs értelmében, júniusban négy év ö, börtönbe ítélték ugyanezt a szemét, Kalina asszony, aki szintén részt vett ebben a ö, mozgalomban, ö, két év börtönbüntetésre ítélték. Másfél évet kapott Colombo asszony és édesanyja, Heinz asszony és jó magam is börtönbüntetést rottak iránk is, és több tízezer euróba került ez az egész jogi költség. Egész egyszerűen a petícióinkat, mint hogyha nem értené az Európai Parlament, hogy mennyire súlyos esetről van szó. Ráadásul olyan dokumentumok vannak a kezünkben, kimondja a német bíróság, hogy egy szervezett bűnözői csoport vagyunk, és egy olasz, az olasz jogrendben meglévő büntetési tételt szab ránk ki. Köszönöm. El siguiente peticionario es Delfín Pago. La petición es la 24. A következő petíció benyújtója Delfin Pago, És kérem, hogy a felszólási időt tartsa be ön is, mert 12 óra 30 korabba kell hagynunk az ülést, és megoldást kell találnunk ezekre az ügyekre. Úgyhogy nagyon szépen kérem, hogy hosszabban ne beszéljen, mint amennyi időt az ön ügyére szántunk. Tessék öné a szó. Delfin Pago. Euh, Luca Putin, je suis italien. Olasz vagyok, Luca Petin vagyok, egy kis gyermek édesapja, akit elvitt a német édesanyja, elrabolta Németországba. Azt mondta, azt mondta, hogy vissza fog térni, két héten belül csak egy családi látogatásra utazik. Pedig valójában eltervezte már azt, hogy Németországban fog maradni, és elrabolta kislányomat. Meg saját maga is a kislány számára is német tartózkodási engedélyt kért, illetve bejelentkezett, és Bréma városában él. A dokumentumokat már elküldtem. Azt állította a bíróságon, hogy nem fizetek tartásdíjat, holott sem volt, sosem volt olyan bírósági ítélet, amely szerint, tehát nem volt vállóper sem, és nem volt ilyen bírósági kötelezettség részemre. Ráadásul gyámsági jogom továbbra is fennáll. A Jugendamt ugyanakkor engem tájékoztat azzal arról, hogy be kell fizessem az előzetes tartásdíjat. Ráadásul azóta nem is láttam kislányomat, és ahogyan már elmondtam, soha nem született ilyen tartásdíj befizetésére felszólító bírósági döntés. A Jugendamt döntötte el ezt saját hatáskörében. A kommunikáción keresztül a Jugendamt kimondja, hogy ő vette át a gyámsági jogot a kislányom felett, vagyis a vagyoni jogok gyakorlásával ő rendelkezik. Pedig nem volt erre vonatkozó a bírósági döntés sem. Adminisztratív úton született ez a döntés. Ráadásul azzal fenyegetnek, hogy a vagyonomat is elkobozzák. Ezen keresztül szeretne meggazdagodni a német állam. Szerencsére Kolombó úr nagyon sok mindenben segített nekem, és ő jól ismeri a német rendszert, és hozzá segített ahhoz, hogy vissza tudjam szerezni kislányomat. Meg kellett változtatnunk a vezetéknevét, és mindenféle kapcsolatot meg kellett szakítani a német családdal. Csak így le volt ez lehetséges. Németország a saját jólétét biztosítja az ilyen gyermekek vagyonán keresztül. A nem német állampolgárságú szülőnek egyetlen egy feladata marad a német hatóságok szerint az, hogy fizessenek ezeknek a hatóságoknak a nevét nem lehet lefordítani semmilyen nyelvre, mert nem léteznek ilyen hatóságok sehol máshol. A Jugendamt az egész német családjogi rendszer központi hatósága, és gyakorlatilag teljhatalommal rendelkezik azok a szülők, akik német nyelven megkapják e- ezt a határozatot, nem is értik, hogy mi történik. Én nem értek németül, nem tudom, mi az a barfenstein és egyébként senki más sem tudja. Itt a német állam kíván hatás, hatáskörében fellépni a gyerek legfőbb jogaira hivatkozva, de ezzel más államok belügyeibe avatkozik be, és itt a jog alapelvei sérülnek. És végül azt szeretném még elmondani, hogy Kolombó úr már írt önöknek azzal kapcsolatban, hogy az európai vonatkozó rendeletek miatt Németország ma az összes európai jogrendbe meg tudja valósítani saját politikai természetű döntéseit a jogrendszerek közötti harmonizációnak köszönhetően. Most Beata Szepó Meyer Quiz fogja megkapni a szót. Szanowni Państwo, nazywam się Beata Pokrzeptowicz-Meyer. Jó napot kívánok, Beata Pocseskovics Mája vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek. Már 2006-ban jártam itt egyszer, mert akkor nyújtottam be a petíciómat, akkor 7 éves volt a kisfiam. Berlinben találkoztam 2008-al a petíciós, van a petíciós bizottság küldöttségével, de 9-ben is, és most meg már 2016 van. Itt ül mellettem a fiam, 17 éves, és sokkal nagyobb már, mint én vagyok. Hát, hölgyeim és uraim, nekem sikerült megvívni a harcot a Jugendamt német rendszerével, a német családi bíróságokon keresztül, és már a német, ném, német sajtóban is meg, megjelent és nyilvánossá vált. Nagyon nehéz, nagyon költséges, drasztikus és dramatikus folyamat volt ez. A barátaim és a családtagjaim segítettek nekem ebben a harcban, pénzzel is, de másféle segítséggel és eszközökkel is. Tehát majdnem tíz évig tartott ez a harc és a politikai, politikusoktól semmiképp, semmiféle segítséget nem kaptam, ellenkezőleg a politikai, politikusok ö, gyakorlatilag kriminalizáltak engem, illetve megpróbáltak kriminalizálni engem, bűnösnek beállítani a médiákon keresztül. Tehát be, benyújtottam ide-oda mindenfelé, a különböző hatóságok felé a kérvényeimet, és nagyon világos, hogy ez így nem mehet tovább. Az, arra soha nem volt alkalmam, hogy a Jugendamtal szemben egy német bíróságokon egy bírósági ügyet indítsak el. A német gyermekeket egyszerűen elrabolják, és a rablások száma egyre növekedik, teljesen reménytelen a helyzet. És alig bírjuk ki, panaszkodunk, de úgy tűnik, hogy Európa teljesen tehetetlenül nézi ezt a helyzetet, azt, hogy a Dán, a, a, az európai államok a Dán, a, a német hatóságok előtt téldre esnek, és a német hatóságok hegemóniáját imádják. Teljesen reménytelen a helyzete a szülőknek, és egyáltalán nem értünk el semmit, úgyhogy nagyon nagyot csalódtunk. Ezért fordulunk most önökhöz, európai politikusokhoz, és azt kérem önöktől, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy az európai polgárok helyzete javuljon, hiszen ezért választották meg önöket. Kérem, hogy reagáljanak erre. A szülők és a gyermekek jogait a Jugendamt nem tartja tiszteletben, pedig a, a, a második, harmadik és a hetedik cikke értelmében, ez, cikk értelmében ugye ez EU-s kompetencia alá tartozik és az Európai Bizottság igenis beleszólhatná ezekbe a dolgokba. A 285-ös cikk a szerződésen belül ugyancsak ezt mondja ki, hogy elég volt a szavakból, hölgyeim és uraim, most végre cselekedjünk is. Köszönöm szépen. 837, 837-es petíció. Ha jelen van a petíció benyújtója, akkor megadom neki a szót. Euh, Robert Noticcioli. Megint felolvasok. Ezzel a petíción keresztül szeretnénk az európai intézmények euh, felé jelezni azt, hogy a német és osztrák ezek bíróságok nem veszik figyelembe a 2006 per 1303-as e, rendeletét, amely arra vonatkozik, hogy a jogi ítéleteket, akár polgári jogi, akár kereskedelmi jogi ítéleteket nyilvánosságra kell hozni. A német és osztrák bíróságoknak ezt meg kellene tenniük, Kérem, egy picit lassabban, mert nagyon nehéz tolmácsolni a felolvasott szövegeket teleadatokkal. Tehát ennek a rendeletnek az értelmében a bíróságok Németországban és Ausztriában ítéleteikről érthető a kedvezményezett, illetve az érintett személy nyelve és az tehát az ő általa érte, megértett nyelven kötelesek ezeket az ítéleteket közé tenni. Ezt nem teszik meg, németül teszik meg, akkor is, hogyha az adott személy nem német állampolgárságú, vagy nem beszél németül. A német és osztrák bíróságok elküldik az értesítésüket, amely arra vonatkozik, hogy a fordítási költségeket kiróják az érintett személyre. A német és osztrák bíróságok német nyelven írják meg ítéleteiket, és például olasz személyekre vonatkozó ítéleteiket is német nyelven küldik ezt el. A nyolcas as cikk értelmében a 2007 per 1000 393-as rendelet értelmében, miután nincsen a hatóságok által megértett nyelvre lefordított ítélet, ezért ezt eleve az olasz hatóságok visszaküldik. A német és osztrák bíróságok olaszra fordítatják ebben az esetben a, az ítéleteiket, és ezt a fordítást kifizettetik a címzettel. A német és osztrák bíróságok olaszra for, amennyiben olaszra fordítják az ítéleteiket, azonnal ö, elküldik az értesítést az érintett személy számára, általában egyébként német nyelven van viszont ez az értesítés, amelyben arra ítélik, hogy a fordítási költségeket viseljék. Ez nagyon komoly jogsértés a német és osztrák bíróságok részéről a 1393 per 2007-es rendelettel szemben. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora. Rendben, köszönöm szépen. Most Delfin Págonak adom meg a szót, aki a fogvatartott gyermekek, túszként tartó gyermekek szövetségének a képviselője. Köszönöm szépen, a TUSZ gyermekek nevében beszélek. A mi szervezetünk, szövetségünk célja az, hogy az önök szakbizottságát értesítsük, tájékoztassuk arról, hogy amióta petíciunkat benyújtottuk, több olyan esetet is a tudomásunkra juttattak, amelyben a szülőket zaklatás érte. Az, amit leírtunk a petíciónkban, az további esetekben megerősítést nyert. Valéri asszony esete az első ilyen, egy anyáról van szó, akit először megfosztottak Németországban szülői jogaitól, majdan megfosztották attól, hogy két gyermekével kapcsolatot tartson már 2004 óta. Nem olyan régen a bíróság Baden-Badenben arra ítélte, hogy 6904 euró költséget fizessen ki, mint tartásdíj hátralékot. 348 euró per gyermek, azaz 696 eurót kellett havonta fizessen. Ez ugye mm, jogszerűnek tűnik, de a valóságban egyáltalán nem az, a következő okoknál fogva. Először is. Az 1393 per 2007-es Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet megsértéséről volt szó. Ennek az a lényege, hogy a tagállamokban a bírósági ítéletekről való ítélet, ítéletekről való tájékoztatás hogyan valósul meg. Először is német nyelven kapott Skubiszewski asszony egy levelet a német bíróságtól, amely nyelvet ő nem beszéli. Ezután kérte, hogy fordítsák le az előbb említett rendeletnek értelmében, ezután egy ilyen pseudofordítást kapott egy hatalmas számla kíséretében fordítási költségekként. Ebben a formá, ebben a levélben, amely egyébként nagyon rossz fordítás volt, a, azt kéri tőle a bíróság, vagy arra szólítja föl, hogy három héten belül fizesse ki ezt az összeget. Subiszewski asszony ebbe, szintén ebben az levélben értesült a bíróságtól, hogy azzal vádolják, hogy nem volt hajlandó együttműködni, és mint ilyen egy teljesen fantazmagórikus, de nagy összegű kártérítésre is ítélik. Végül a 2009 per 4-es CE rendelet értelmében azt kérvényezte, hogy tekintsék semmisnek ezt a bírósági ítéletet. Skubiszewski asszony ennek, ennek a két levélnek az elolvasása után az ember azt gondolná, hogy egy legitim tartásdíjat követelnek rajta. Ez megint csak egy újabb olyan eset, amely szerintünk teljesen csaláson alapszik, azok a szülők, akik a petíciós szakbizottsághoz fordulnak, általában nagyon nehezen tudják tartani a kapcsolatot a Németországban élő gyermekeikkel. A Jugendamt a másik esetben is az adott személy fizetésénél magasabb tartásdíjat ró ki rá, és felszólítja arra, hogy keressen többet. A Jugendamt, ne haragudjon, zárjuk rövidre. Itt két olyan esetről beszélünk, amelyekben a német bírás, bíróságok elfogadhatatlan elvek alapján alkotnak ítéleteket annak érdekében, hogy a német állampolgárokat védjék mindenki mással szemben. Jó napot kívánok! Egy 12 éves kislány édesanyja vagyok, aki Németországban nőtt fel, nem engedik meg neki, hogy franciául beszéljen, és most a Jugendamtól kaptam különböző leveleket, amelyekben azt mondják, hogy egy bírósági tárgyalás van velem szemben folyamatban, a testvére ennek a kislánynak velem él, 9 éves, Franciaországban él, és eh, a kislány is az én eh, nevemet viselte eddig, és most azt kérik tőlem a német eh, bíróságok, hogy a az édesapja új feleségének a nevére írják, tehát hogy vegye át ezt a vezetéknevet a lányom. Nos, hát én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, itt van az en, a gyermekvédelmi egyez, ENSZ egyezmény, a New Yorki egyezmény, egy 12 éves kislányról van szó. Most akarták megvalósít, megváltoztatni a vezeték nevét, azért, mert most még lehetővé teszi ezt hogy a törvény, hogy ezen keresztül, mint hogyha nem vennék figyelembe azt, hogy az én lányom itt egy anya-leánya kapcsolatot próbálnak semmisé tenni, tehát ez nyilvánvalóan nem tetszik nekem. Ezen kívül a Jugendamt, illetve a bíróság egy olyan levelet írt nekem, Nos, azért azt elmondanám, hogy a Jugendamt sokkal később írt, mint a bíróság, és a lányom nevében ö, nyújtották be a bírósági ö, keresetet. Számomra nem tudják elmagyarázni azt, hogy ö, ki, mely, hogy milyen bíró, hogy milyen ügyvéd, illetve ügyész képviseli a lányomat az én lányomnak megvan a saját ügyvédje ebben az esetben, tehát nem jelölhetnek ki számára egy ilyen ö, bírót. Ráadásul itt ebben az esetben teljes mértékben a mind a két szülő ö, teljes jogú gyám, tehát ö, egyszerűen nem értem, hogy mi történhet. Aztán itt van a jogsegélyszolgálat, ezt kértem ezzel kapcsolatban kaptam egy levelet a bíróságtól, amelyben azt mondják, hogy a jogsegélyszolgálathoz való jó, jogsegélyszolgálathoz benyújtott dokumentumaimat fordítsam le. Hogyha jogsegélyszolgálatot kérek, akkor nyilván nincsen pénzem, nem? Ez világos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most átadom a német hatóságoknak a szót a berlini Jugendamt képviselőjének, Reinhard Hoffmannnak, és most szeretném megkérni, hogy reagáljon röviden arra, amit itt hallottunk. Köszönöm. Öné a szó. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselő hölgyek és urak, szeretném megköszönni a meghívást. Nem túl egyszerű itt most nekem még egyszer felszólalnom, amikor látjuk, hogy milyen kritikákat, szemrehányásokat kaptunk, röviden szeretnék bemutatkozni. Egy Jugendamtban dolgozom, tehát nem én vagyok maga a Jugendamt, a gyermekvédelmi szervezet, az egyik berlini gyermekvédelmi hatóságnál dolgozom, itt Stiglitz Szélendorf, Berlin délnyugati részén található, kb. 300 ezer lakosa van, 170 különböző nemzetiség él nálunk, 130 millió eurós az éves költségvetésünk, és összesen 300, 300-an dolgoznak nálunk. A tevékenységemből fakadóan ismerem a problémás családi ügyeket, több mint 20 éve dolgozom jelenlegi munkahelyemen. Röviden utalnék a szerkezeti felépítésünkre. Das ist einmal, ähm, auf Három szinten tevékenykedünk. Először is van a szövetségi törvény, a szövetségi szociális törvénykönyv, a nyolcadik fejezetét említeném, akkor a 16 tartomány következik szintben ez alatt, és utána pedig az önkormányzati szint. Ezen a szinten pedig kb. 600 Jugendamt működik, nagyon különböző a felépítésük. Két rétű feladatunk van, tehát az egyik a közigazgatás, a másik pedig az ifjúság védelem. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Végezetül szerettem volna bemutatni, hogy a tartományi, illetve helyhatósági közgyűlések közvetlen hatással vannak a tevékenységünkre, tehát közvetlenül is beleavatkozhatnak a munkánkba, közvetlenül megbízhatnak minket különféle feladatokkal. Az ifjúsági törvényben találjuk meg a szülők kötelességeit a gyermekekkel kapcsolatban, tehát ide tartozik a, a nevelés, a tanácsadás, és egyéb feladataink is vannak, amelyeket a törvény határoz meg. Tehát, hogy például gyámsági esetekben mit tudunk tenni, mit tudunk tenni, amikor problémás esetek vannak, amikor elhelyezésről van szó. A tevékenységünk célja az, hogy támogassuk a fiatalok és a családok fejlődését a szövegben, a szociális törvényben találjuk meg a gyermekek jogát az oktatáshoz, a fejlődéshez, a szülők kötelességét, hogy a gyermekeket támogassák, a tanulásban támogassák, a, abban, hogy ne éljenek rossz körülmények között. Természetesen a gyermek érdekei állnak az előtérben. Tehát itt a gyermek és az állam kapcsolatáról van szó, ahol az állam a gyermekre figyel, tehát az állam arra figyel, hogy ne veszélyeztesse semmi a gyermek egészséges fejlődését. Ezt még egyszer leszabályozták egyéb jogszabályban. És amennyiben problémát észlelünk egy családban, akkor kötelesek vagyunk beleavatkozni a szülők kötelességeit az alkotmányunk rögzíti, nekünk nincsen semmilyen beleszólási jogunk a család életébe. Tehát amennyiben a szülők jogaiba beavatkozás történik, csak is bírósági határozat után következhet ez. Egy kivétel van, amennyiben egy veszélyhelyzetet nem lehet közvetlenül megszüntetni. És a szülőkkel egyetértésben a gyermeket pedig el lehet távolítani a szünöttől, azonban ilyen vészhelyzet után is szükség van bírósági határozatra. Tehát a gyermekek jogait a polgári törvénykönyv is rögzíti, a 16 per 16, de most ezt nem részletezem. A gyermekekről szóló törvényben a szerepünket alapvetően az 50-es bekezdésben rögzítik, hogy milyen feladatunk van, amennyiben a gyermeknevelési jogot kell eldönteni. Tehát amennyiben eh, vállás alatt áll egy család, akkor eh, holisztikus megközelítést alkalmazunk a gyermekek felügyeleti joga odaítélésénél. És eh, itt is megpróbálunk a lehető legtöbbet tenni azért, hogy a gyermek fejlődését elősegítsük. Ha a szülők nem tudnak dönteni, akkor nem a szülők érdeke számít, hanem a gyermek érdeke. A családi bíróság köteles bevonni a Jugendamtot, amennyiben problémát észlel a gyermekek nevelésében. A két dolog teljesen független egymástól a döntéshozatalban. Ez azt jelenti, hogy igazából nincsenek szabályok, illetve nincsen befolyásolás a két szervezet között. A vállás esetén nyolc dolgot kell tisztázni a szülők között, tehát hogy hol lakik a gyerek, hol megy iskolába, ide tartozik a vallás, a vagyontárgyak, és így tovább. Tehát mind, mind a nyolc pont konfliktusos lehet, és néhány esetben valamelyik kérdésben felmerül a probléma. Tehát például az egészség egy olyan probléma, ahol a szülők például nem állapodnak meg, tehát hogy ki felelős a gyermek egészségügyi állapotáért. Nagyon lényeges, hogy eh, kommunikációs, együttműködési szándékot észleljünk, és hogy megengedjük a láthatást annak a szülőnek is, amelynél nem lakik rendeltetésszerűen a gyermek. Az esetek 80%-ában a szülők meg tudnak állapodni a kapcsolattartásban. Most nincsenek nálam aktuális számok, de azt mondanám, hogy 15-18 századék támogatás, segítségnyújtás után tudja, hogyan oldja meg a problémáját, és van néhány olyan eset, amely évekig eltart, és igazából nem kap megfelelő megoldást. Vitás esetekben közvetítünk, van egy tanácsadó szolgálatunk, ott familiaterapeuták, pszichológusok dolgoznak, megpróbálnak a szülőkkel megfelelő megoldást találni. A családi bíróság egyéb segítséget is kérhet, illetve elrendelhet, tehát például külső mediáció, tanácsadás, vagy segítségnyújtás bírósági eljárás esetén. Ezeket a különféle formákat szerettem volna most megemlíteni, hiszen a gyermekek érdekében szeretnénk alkalmazni ezeket az intézkedéseket. A családi bíróság tehát ezen intézkedések segítségével kaphat jobb képet a gyermek aktuális helyzetéről. A szülők is igényelhetik a Jugendamt tanácsadását, segítségét. Alapvetően mindenkit meghallgatunk, de nem vesszük, nem rögzítjük kép, illetve hanganyagban a meghallgatást. A megállapodás abban az esetben bonyolultabb, amennyiben erőszak is megjelenik a családon belül. ellentmondás. Bíróságon kívüli intézkedések is benyújthatók, például a belügyminisztériumnál, tehát a felettes szerveknél is, a, a, ők azonban nem vizsgálják. A tartalma csak a jogi formát, hogy rendben van-e az, hogy odafordulnak a szülők. Egy jogi megalapozottságra vonatkozó kérelmet mindig be lehet adni. Tehát amennyiben eh, nem korrekt adatokat adnak meg, akkor ennek munkajogi következményei, illetve egyéb következményei is lehetnek, fegyelmi eljárás például. A családbíróságnál specializált bírák dolgoznak. Tegnap a határon átnyúló gyermekgondozási kapcsolattartási problémás esetekről kaptam számokat. Az idén októberig 699 megkeresést kaptak, 56 esetben a gyermek rablásról van szó, 14 százalék a kapcsolattartási jog kapcsolatában, viszonylatában, és 14-en pedig eh, mediációt kértek. Tehát Törökország és az Egyesült Államok a leginkább érintettek Európában, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Franciaország, és még említhetjük Oroszországot, Marokkót és Tunéziát, amelyek eh, a határokon átnyúló problémákban markánsan szerepelnek. A gyermek rablás például ott kezdődhet, hogy egy szülő fél attól, hogy külföldre viszik a gyereküket, illetve ennek a fordítotja, hogy szeretné magához venni a szülő külföldről a gyermeket. Itt nem lehet egyoldalúan vizsgálni a kérdést. A konfliktus a szülők között, és nem az intézmények között van. Néhány kevés esetben a gyakorlatban is óriási konfliktusokat érünk meg, tehát nagyon kemény helyzeteket élünk meg, és általában mindenki hibás, tehát a Jugendamt hibás, a családi bíróság hibás, de amennyiben a szülők nem tudnak a gondoskodás jogáról megállapodni, akkor végezetül döntést kell hozni és természetesen ilyen esetben a szülők eléggé gyakran elfelejtik a gyermek érdekét. Az interkulturális konfliktusoknál sokkal kiélezettebb a helyzet, mint az egy kultúrán belüli esetekben. Hogyha a szülők nem tudnak megállapodni, akkor nagyon nehéz a kívülről jövő megfelelő megoldás. Ez a német esetekre ugyanúgy érvényes, mint az interkulturális esetekre. Elég gyakran átéljük, megéljük, hogy az a szülő, akinek a nézete nem győzelmeskedik, elveszti bizalmát az intézményekben, és az intézményeket okolja a vesztes pozíciójáért. Tehát most a gyakorlatomban nem értem, éltem még meg olyan eseteket, amelyek valahogy máshogy kerültek volna megoldásra. De az biztos, hogy interkulturális kapcsolatokban sokkal több a potenciális veszély. Legyen ez akár diszkrimináció, akár erőszak. A gondoskodási jogról szóló esetek néha évekig eltartanak, feljebbviteli hatóságokhoz kerülnek. Emögött tragikus egyéni sorsok vannak, amelyekben Jugendamtként csak azt tehetjük, ami a legkisebb rossz. A konfliktusok elég gyakran személyi viselkedési stratégiától múlnak a nem megfelelő viselkedésen vagy a kompromisszum képtelenségen. Tehát uh, itt uh, a gyermek elrablásától való félelem, illetve a tényleges gyermekrablás a, a legszörnyűbb, ami megtörténhet ezekben az esetekben a most hallott számok például mutatják, hogy mennyire komoly ez a probléma. Szeretnék még egy gyakorlati példát említeni, ami nem reális, hanem különféle esetekből kompiláltuk össze. Elképzelhető, hogy egy anya nem hajlandó a gyermekével foglalkozni, az apa, mondjuk az ártatlan apa foglalkozik a gyerekkel, e-maileket küld, ajándékokat küld, a gyermek, a gyermek az anyánál van. Az iskola udvaron megfigyel a gyerekét, és évekig pereskedik. Így az anya ebben a helyzetben megsértette a jogot, hiszen nem engedi a kapcsolattartást az apa irányába. Tehát ez egy tipikus esete annak, amikor valaki nem hajlandó az együttműködésre. Ez pedig mindenképpen gátolja a gyermek szociális fejlődését az iskolában, a baráti körében. Az apa magatartása pedig megnöveli a gyermek anyához fűződő lojalitását. És elképzelhető, hogy ilyen esetekben a gyermekek teljes mértékben elutasítják apjukat. Vannak ilyen tragikus eseteink, de természetesen amennyiben komolyan veszük a gyermekeket, akkor komolyan kell azt is vennünk, hogyha nem akarnak egy szülőt látni. Eléggé gyakran az az egyetlen opciónk, hogy kiemeljük a gyermeket ebből a környezetből, otthonba küldjük, hogy az apa vagy a másik szülő, az anya semleges területen találkozzon a gyermekkel. De ezt a gyakorlatban nem, nem teszük meg. A két szülő között elég gyakran egy ördögi kör van. Rágalmazás, sértődöttség, amely nagyon nehezen szüntethető meg. Tehát amennyiben egy ilyen esetben az anya megsérti az apa jogait, akkor igazolva látja magát, hogy neki ehhez joga van. Nagyon nehéz az ilyen helyzeteket megoldani, és a, a, a származás, a nemzetiség a legesleg kisebb szerepet játsza ebben. Itt, itt ez nem nemzetiség vagy származás kérdése, hanem emberi kérdés, hogy a szülők hogyan viszonyulnak egymáshoz. A héten beszéltem családi bírákkal egy ülésen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a problémákat azonosítsuk. És azt is látjuk, hogy az interkulturális kompetencia nagyon fontos. Tehát rendszeresen szervezünk továbbképzést bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, hogy az interkulturális konfliktusokat jobban megoldjuk. Nagyon jó lenne, hogyha több nemzetközi eszmecsere lenne a témakörben, hogy sokkal jobban megismerjük a különböző országok eljárásait. Az európai országok sem nagyon ismerik egymás eljárásait, és nagyon jó lenne, hogyha nemzetközi konferencián tudnánk eszmét cserélni arról, hogy a gyermekek jólétét, a gyermekek érdekeit hogyan látják, hogyan definiálják a különböző európai országokban. Szerintem ez egy nagyon konstruktív lehetőség lenne. Most pedig szeretném megköszönni figyelmüket. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Margareté a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Valóban nagyon sok Jugendámtal kapcsolatos petíciót kaptunk az elmúlt évek során. A ma napirenden szereplők közül néhányat bezártak. Három-négy évvel ezelőtt küldtünk ezekre utoljára írásos választ, úgyhogy nem nagyon értem, hogy miért vannak még mindig a listán. És van még egy olyan helyzet, amely felnőttekről szól, már pedig most mi itt a gyermek érdekét érintők kérdésekről beszélünk, úgyhogy azt sem értem, hogy ez a petíció miért szerepel a többi között. Minden esetre ezek az ügyek mindig nagyon nehéz ügyek, és úgy gondolom, hogy győztes nincs soha egyikükben sem. A bizottság mindig e- egyéni jelleggel kezeli ezeket az ügyeket, soha nem próbál mindenkire rászabható egységes megoldást al- al- alkalmazni, mindig a gyermek érdekét vesszük figyelembe az értékeléseink során. Mindig ez az elsődleges szempontunk. A jogalkodás során is, ahogy ezt a jogszabályok, illetve a szerződés különböző cikkei is kimondják. Az új petíciókkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy néhányakat még nem is küldtek el a bizottságnak, és nem mindegyiket tudtuk megtekinteni. Egyelőre egyikben sem szerepel az Európai Unió sokszabályok megsértésének lehetősége. Egyébként a Reding asszony és Schröder miniszter úr közötti levelezést követvén én úgy tudom, hogy a petíciós bizottság minden Jugendámtal kapcsolatos petíciót rögtön elküld az illetékes nemzeti hatóságoknak is, hogy azokkal ők tudni, tudjanak foglalkozni. A családi konfliktusok, illetve a gyermek felügyeleti jogával kapcsolatos területen egyébként általában véve nem csak Németországban, hanem több más országban is nagy nehézségeket látunk a gyermekvédelmi szervezetek professzionálisabbá tétele például fontos feladat lenne. A Jugendamt képviselője is elmondta, hogy kisebb önkormányzatoknak nehéz a megfelelő szakértelmet biztosítani ezekben az ügyekben, és ez más országokban ugyanígy van. Tehát a gyermekvédelmi hatóságok szakértelmét kell elsősorban növelnünk, illetve biztosítanunk kell azt, hogy a különböző gyermekbarát ítélkezésre vonatkozó rendelkezéseket minél inkább betartassuk illetve hogy ezek a kialakított politikák eh, része, részét képezek. Itt eh, a gyermek kihallgatásáról is van szó, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy kötelező legalacsonyabb életkori határ. Aztán a gyermekeket érintő ügyek priorit prioritásként való kezelése is fontos feladat legyen lenne, hogy ne, te, ne teljenek ezek több évbe. Vannak olyan országok, ahol előre veszik ezeket az ügyeket a bíróságokon. Néhány ügyet néhány ügygyel kapcsolatban még mindig valószínűleg van bírósági eljárás az adott tagállamban is, és általában mi csak a történet egyik oldalát hallgatjuk meg. És ilyenkor sokszor hamis reményeket keltünk, hiú reményeket keltünk az ideérkező szülőkben, azt illetően, hogy mennyire tudunk segíteni az ügyekben. Köszönöm szépen, ennyit mondanék én, és kollégáim pedig a névváltoztatási ügyhöz szólnának hozzá. Igen, még a Brüsszel 2 rendelettel kapcsolatban ezt mondanám, hogy ez az egyik eszköz, amelyet a petíciók is megemlítenek, a dokumentumokkal kapcsolatos problémák mellett. Megtárgyaltuk már ennek a hatáját, illetve azt, hogy ez a jogi együttműködés eszközeként mennyiben alkalmas arra, hogy a bizottság vizsgálja azokat az ügyeket, amelyeket elvileg a joghatósági aspektusra kellene csak korlátozni, és anélkül, hogy megismételném az régebben elmondottakat, annyit szeretnék csak mondani, hogy a Brüsszel kettes rendelet reformja már készülődőben van, és a ma megemlített problémák amelyeket a petíciók benyújtója, illetve a bizottság képviselés is megemlítettek, a reform tárgyát képezik. Például a gyermek kihallgatása egy ilyen kérdés, ezt figyeljük most tüzetesen, és az rendelet új változatában megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy a, az olyan ítéletek elfogadását visszautasítsák, amelyek a tagállamok közötti gyermek meghallgatásával kapcsolatos feltételek különbsége miatt merülnek esetleg föl. Az eljárások hosszúságával is foglalkoztunk, a jövőben szeretnénk elérni azt, hogy ne vegyenek ezek igénybe túl hosszú időt, hiszen abban is mindannyian egyetértünk, hogy a gyermeke érdeke az, hogy minél gyorsabb és hatékonyabb eljárással kezeljék az ügyet. Ahogy kollégám is elmondta, nem tudunk egy választ találni minden problémára. A petíciók benyújtói által felhozott különböző problémákra. Egyetértünk abban, hogy egyenként kell egyedi elbírálás alá venni minden esetet. Ezzel, ezen igyekszünk egyébként mindig, és azon, hogy is mondjam, hogy minden, pre, minden petícióra pontos választ adjunk, és segítsünk a petíció benyújtóinak abban, hogy a legjobb továbbhaladási módot megtalálják, hogy a tagállami bíróságokhoz forduljanak-e, vagy az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Tehát nem, nem egységes standard megoldást próbálunk ráhozni minden petícióra. A, az ügyek értékelését tehát továbbra is folytatni fogjuk. És a Jugendamt a működésével kapcsolatos néhány aggodalommal egyet tudunk érteni annak alapján, amelyet ma hallottunk, eh, de a Jugendám képviselőjének előadása alapján is azt tudjuk mondani, hogy még nagyon sok feladata, feladat van előttük. Az európai jogszabályok jobb ismeretére van szükség annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessék a félreértetéseket. A Brüsszel 2-es rendelet reformja végrehajtása után megint csak sok lesz a feladat, mivel a tagállamok hatóságaival, a bíróságokkal, a gyermekvédelmi hatóságokkal, akkor azon kell majd tárgyalni, hogy a gyermek érdekének figyelembevételében hogy lehet ezeket a rendelkezéseket végrehajtani, és hogy lehet a, azokat az eljárásokat megfelelőképpen lefolytatni, amelyeket, a, a, amelyek a, amelyeket a Brüsszel 2 rendelet értelmében lefolytatnunk kell Köszönöm szépen, én pedig Vaselié asszony petíciójához hoz, szólnék hozzá, amely nem közvetlenül Jugendámtal kapcsolatos kérdéseket fed le, hanem egy névváltoztatási ügyről szól. Azzal kezdeném, hogy valóban ez egy bírósági eljárás alá, alá tartozó ügy még, ezért elég nehéz erről nyilatkozni. Ha úgy tűnik, hogy az, amitől a petíció benyújtója fél, még nem is következett be. De hogyha bekövetkezik, és a német bíróság úgy dönt, hogy a lányának a nevét meg kell változtatni anyja neve helyett az apja nevére, aki viszont az új felesége nevét vette föl, igen, értem, tehát az új, az új feleség nevéről van szó, ugye? Azt hiszem, hogy ezt mondtam én is, de rendben van, megint megismétlem. Tehát az apa szeretné, hogyha a lánya fölvenni a saját anyja neve helyett annak a hölgynek a nevét, aki most a férfi új felesége, az apa új felesége. Igen. De ez még nem történt meg. De ha mégis megtörténik, és a petíció benyújtója emiatt úgy véli, hogy a jogait megsértették, egyetlen lehetőségünk az, hogy azt tanácsoljuk önnek, hogy nemzeti szinten fellebbezzen ez ellen a döntés ellen, tehát a németi igazságügyi rendszeren belül, hiszen, ahogy elmondtuk, az Európai Unió névváltoztatási esetekben nem rendelkezik semmiféle hatáskörrel, ez egyedül kizárólag a, nem, a tagállamok hatásköre alá tartozik. Esetleg általában véve ö, beleszólhatunk olyan szinten ezekbe az ügyekbe, hogy ott a szabad mozgás joga ne sérüljön. Tehát gyakorlatilag ennyit tudunk mondani arról a potenciális ítéletről, amely esetleg majd megsérti az ön jogait. És akkor itt behozhatunk esetleg nemzetközi egyezményeket, például a New Yorki egyezményt, vagy az Európai Emberi Jogi Egyezményt, ami kimondja, hogy ami, ami szerint esetleg a magánélethez vagy a családélethez való jogát sértették meg. Vagy esetleg kérhetne, kérhetné azt, hogy az Európai Unió bírósága adjon egy előzetes ítéletet a német bíróságnak, azt azzal érvelve, hogy talán esetleg vannak más ügyek, amelyek hasonlóak az önéhez, és akkor esetleg lehet azzal érvelni, hogy az ön gyermekének szabad mozgását korlátozza az a tény, hogy Franciaország esetleg nem fogja majd elismerni a névváltoztatást. Mert ugye Franciaországnak a joga az, hogyha Vaseliétől Jürgensre változtatják a nevet, akkor az Franciaország elismeri majd, vagy nem. Ha Franciaország úgy dönt, hogy nem ismeri el a névváltoztatást, akkor ön, hölgyem, esetleg átgondolhatja, hogy ha ön szerint az az ön lányának a szabad mozgását akadályozza két tagállam között és az unión belül, akkor így is érvelhet, illetve azzal, hogy bár én nem állítom, hogy ez így lesz, csak azt állítom, hogy gondolja át, hogy esetleg ez olyan vonásokkal rendelkezik, amelyek már a szabad mozgás, illetve a nemzetiség alap, nemzetiségi alapon való diszkrimináció megakadályozása ügyében volt az Európai Bíróság előtt. Tehát, hogyha a bíróság, a német bíróság úgy dönt, hogy ezt a névváltoztatást meg kell tenni, a, az apa új feleségének nevére, akkor akkor a, ha ő nem ért egyet ezzel a döntéssel, akkor a német bíróságok előtt fellebezéssel kell, hogy éljen, és nemzetközi kötelezettségekre kell hivatkozzon, amelyeket Németországnak kell betartani, illetve, ahogy mondtam, az Európai Bíróság előzetes ítéletét is kikérhetik, illetve kérvényezhetik, hogy ezt a német bíróságok kérjék ki. Köszönöm. Kevés az időnk. Hárman kérték a parlamenti képviselők közül a szót. Egy perce van mindenkinek, mert utána egy percben visszadom a szót a petíció beterjesztőinek, és csak negyed óránk van már összesen. Először Enrique kapja meg a szót egy percben, és nagyon oda fogok figyelni az idő betartatására. Jó, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hiszen Németországban tényleg nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és a szülők nem bírják már ezt ki. Én is sok ügyet elolvastam, és a, úgy tűnik, hogy itt ilyen jog nélküliség létezik, gyakorlatilag gyerekeket külföldre exportálnak ilyen módon. Nagyon sok német szülő nagyon nagy függőségben él egymástól, akár az anya, akár az apa, és a Jugendamt általában azt akkor, akkor avatkozik be, amikor a gyermek elszegényedésének veszélye áll fönn, és amikor a gyermektartással vannak problémák, és akkor ehhez még szó hozzá szokott jönni a nyelvi probléma is, és a Jugendámnak Elnök asszony közbeszól, hogy kérem fejezze be a felszólalását, mert nincs időnk. William asszonyé a szó egy percre. Először, először is a Jugendtám azt kérem, hogy a a fordítással, tolmácsolással, a nyelvi nehézséggel kapcsolatban mit tesznek, tehát azok számára mit, milyen segítség van, aki nem beszélnek németül. Nagyon nagyon nehéz látni, hogy miért elfogadható ez a petíció. Hát a parlament ez nem ilyen petíciók fölötti hivatal, és ugye mindig az adott nemzeti jogrendszernek a joga az, hogy az egyik szülőnek vagy a másik szülőnek megadja a felügyelet jogát. Minden országban, Angliában, Franciaországban, Lengyelországban, Litvániában vannak hibás döntések, vannak olyan döntések, amelyek sajnálatosan rosszul születnek meg, és ez akár az orvosi jog, akár a büntetőjog, akár a családjog területén megtörténhetnek, hát nem vagyunk egy jogos, jogos voslati szervezet, hogy ez ellen fel tudjunk lépni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy hivatalos kérdésem van. Volt egy kamera a teremben, és csak a kérvényezőket filmezte, tehát ez a semlegesség ellen van. Tehát szerintem a petíciós bizottságban eh, nem csak a konfliktus egyik oldalát szabad mutatni. Tehát az nem lehet, hogy igazából a konfliktusos felek, a vitázó felek egyik részét mutatják csak be. Ez igazságtalan. Köszönöm. Köszönöm. Van egy kérdésem a Jugendamt képviselőjéhez azt mondta, hogy a bíróságnak meg kell hallgatni a Jugendamtot. De van statisztikája, hogy a bíróság hány esetben fogadta el a Jugendamt álláspontját, vagy hány esetben tért el tőle? De nagyon érdekes lenne hallgatnom, meghallanom, hogy hogy hogy néz ez ki? Tehát a bíróság és a Jugendamt viszonya hányszor vette figyelembe a Jugendamt álláspontját, hányszor tette magáéba és hányszor nem? Péter, egy perc. Köszönöm szépen. Itt általában arról van szó, hogy ha szülők veszekednek, akkor lehetséges a közös megalapodást. Utalni utalnék arra, hogy Németország, Dánia, Nagy-Britannia és néhány országban nagyon hasonló témák vannak. Nagyon nehéz a feladatunk. Itt most nem vagyunk, nem vagyunk bíróság. És nagyon, nagyon nehéz megállapítani, hogy európai szervként, intézményként hol vagyunk, érintettek hol vagyunk, nem. hát nagyon fontos például az, hogy szervezzünk meg nemzetközi megbeszéléseket, tehát hogy eszmecseréket szervezzünk, megismerjük egymás gyakorlatát, de másrészt azért nem szeretnénk hamis hiú ábrándokat sem kelteni. Köszönöm szépen. Márten képviselő. Köszönöm. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság azt mondta, hogy vannak olyan petíciók, amelyeket lezártunk. Ez nem azt jelenti, hogy politikai értelemben ez nem marad problémás, hogyha technikailag lezártunk. És alapvetően hogyha holnap újabb petíciók érkeznek meg Franciaország ellen, akkor ugyanúgy ki fogjuk ezeket vizsgálni. Sok ezer petíció érkezik ezzel a hatósággal szemben, a Jugendamdal szemben, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem, tett, nem válaszolt a, a kérdésemre. Én éppen ezért azt szeretném kérni, Hogy? Jó, akkor úgy látom, erről még majd később fogunk beszélni, de az biztos, hogy nekem még lenne egy munkajavaslatom. Nagyon röviden. A munkacsoportunk nem sokára befejezi a munkáját, egyetértünk néhány pontos kérdés feltevésében, amelyeket el fogunk küldeni a német hatóságoknak, és hogyha mindenki egyetért vele, akkor ugyanennyire pontos válaszokat szeretnénk kapni, hogy a petíciók beterjesztőinek is a kérdéseire válasz érkezzen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Alapvetően nem kaptam választ a feltett kérdéseimre. a Jugendamt képviselője részéről, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos folytatni a munkánkat, és írásban is megkezdeni ezt a kapcsolatfelvételt. Én azt szeretném látni, hogy egyrészt a definíciók tekintetében hol keressük a polgári törvénykönyvben a gyermek érdekeinek figyelembevételére vonatkozó rész. Persze értem az Európai Bizottság válaszát azzal kapcsolatban, hogy ki kell terjesztenünk a hatáskörünket, és látnunk kell, hogy melyek azok a szisztematikus problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Mi persze mindig konkrét esetekből indulunk ki, de ezen keresztül tovább kell vigyük a problematikákat, és szisztematikus végkövetkeztetéseket kell levonjunk. Köszönöm szépen! A Jugendamt képviselőjének is megadom a szót, hogy választ adjon, és a végén a petíciók beterjesztői következnek. Nem fog tudni mindenki hozzászólni, úgyhogy egyezzenek meg, hogy ki fog mindenkinek a nevében beszélni. Köszönöm, megpróbálok röviden szólni. A névvel kapcsolatban szeretnék megjegyzést tenni. A családjogi bíróval ezt én megtárgyaltam, és ott az lenne a kérdés, hogy milyen jelentőséggel jár a gyermek számára, nem pedig az anya számára ez a névváltoztatás. Tehát az a kérdés, hogy tisztázzuk, hogy ez a gyermek új családhoz fog tartoznia, vagy hogy az identitását a, a névvel együtt megváltoztatja el. Tehát gyakorlatilag ez a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet, és még nem dönt, dölt el. Minden esetre mindig a gyermek jóléte a központi kérdés és a döntő kérdés. Aztán a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen nyelvek vannak. Németországban a német a hivatalos nyelv, ez más országokban is így szokott lenni a az eredeti példányok azok mindig németül készülnek, és Berlinben például úgy van, hogyha valaki hozzáfordul a hatóságokhoz, a bíróság, akkor a, a, a bíróság esetleg biztosít fordítót, de magának kell gondoskodnia róla a fordításról. Minden esete az, hogy a Jugendamt döntését mennyiben vesz figyelembe aztán a bíróság, akkor arra vonatkozóan nincsenek adataim, de a Jugendamt mindenképpen nagyon nagy szakértelemmel és semlegességgel viszonyul ezekhez az ügyekhez, és olyan, és, és mindig a bírónak adott segítségi, döntési segítségről van szó. Időnként elfordul az, hogy a bíróság a Jugendamt ajánlatai ellen foglal állást. Most kettő percre a kérvényezők kapnak szót. Perfecto. Micro, por favor. Mikrofon. Um, ja, Hello. Berta Pakcsoktól is Májer fia vagyok, és uh, Hoffman úr előadását, prezentációját szeretném kommentálni. Azt mondta, hogy a vitás esetben a gyermek érdekei kikerülnek a középpontból, és hogy nagyon sok mindent lehet félreértelmezni. Amikor anyám Németországba ment velem, és hirtelen apám elkezdett érdeklődni irántam, megkérdezte a jugendámt, hogy hol szeretnék élni. Többször elmondtam, hogy anyámnál szeretnék élni. Addig kérdeztek, és addig kényszerítettek kijelentésekre, hogy azt mondtam, amit hallani akartak. Erre a Jugendamt úgy döntött, hogy a gyermek érdeke az apánál maradni. Na hát ez egy félreértelmezés. Köszönöm szépen. Miután meghallgattuk a kérvényezőket, meghallgattuk a különféle javaslatokat, most, ha megengedik, a következőt javasolnám. Tehát összehasonlítjuk az eseteket, és a német hatóságokhoz fogunk fordulni ezekben az esetekben, és azzal összefüggésben, amit Martin úr mondott, tehát petíciós bizottságként ezt megtehetjük. És most igazából annyi feladatom maradt, hogy mindenkinek megköszönöm a részvételt, és az ülést berekeztem. Ez tetszett, hát, ez... Aha, én szeretem a petíciós. Én azért szeretem a petíciós, mert